napirendünk elég zsúfolt, úgyhogy ezért kérem, hogy már is foglaljanak helyet, és kezdjük meg munkánkat. A napi rend szerint először is eszmecserét folytatunk Dragan Sutanovac szerb védelmi miniszter úrral, aki itt ül mellettem, aztán Janela asszonynal a tanács részéről, a Latom Sorompó problémákról beszélünk, az iráni kérdésről, illetve a felülvizsgálati konferenciáról az atomsorompó szerződéssel kapcsolatban, amire novemberben került sor. Aztán két Galileo ügy következik, illetve a kettős felhasználású technológiák exportjával foglalkozunk. Egy küldöttségünk Northwoodba látogatott nemrégiben az Atalantai műveleti parancsnokságba, illetve tájékoztatót fogunk meghallgatni a NATO parlamenti közülésének Rígában tartandó üléséről. Hogyha nincs illetve tartott üléséről. Hogyha nincs észrevételük, akkor meg megkezdhetjük a munkánkat, az ülést az interneten is közvetítik. Tisztelt Védelmi miniszter úr, üdvözöljük az Európai Parlamentben. Ez egy első alkalom, amit különösen fontosnak tartok, és ezért tisztelettel üdvözlöm Önt. Szerbia folytatja az Európai Unió felé vezető úton tett erőfeszítéseit. Ugye a biztonsági és védelmi kérdések különösen fontosak. Azt szoktuk mondani, hogy a nyugat-balkáni országok a felhasználói voltak eddig az európai biztonsági és védelmi tevékenységnek, most pedig termelői vagy providerei lesznek, ahogy angolul mondanánk. Szerbia európai biztonsági felhasználó volt, nagyon kényes helyzetben, különleges helyzetben volt az Európai Unióhoz, különleges kapcsolatok kötötték a múlt században, de ez már történelem. 21. században vagyunk, és egészen más Szerbia eh, helyzete és eh, hozzáállása nagyon fontos reformokat hajtott végre, a biztonsági erők, a katonaság, a hadsereg területén, az ön vezetésével politikailag nagyon nehéz pillanatban kezdődött ez a munka, a nagyon fontos, hogy mérsékelten jártak el, illetve nem katonai megoldásokat választottak, mert a katonai megoldások sokszor elfajultak a múltban. Röviden azt gondolom, hogy végleg lezárult a múlt, és Szerbiával egészen új kapcsolatokat építhetünk ki a biztonsági védelmi téren is, és ennek csak örülhetünk. Természetesen ettől még vannak függőben lévő kérdések, a reformok folytatása, elmélyítése, aztán vannak kényes ügyek, például Koszovó kérdése nagyon érzékeny, rögtön hangsúlyoznám, hogy nem Koszovó jogállásáról szeretnénk ma itt vitát folytatni, hanem Szerbia Európa Európába vezető útjáról, különösen a védelmi és biztonsági téren, illetve arról beszélnénk, hogy mit tesznek ma önök, és hogyan tudnak majd csatlakozni a közös védelmi és biztonságpolitikához. Szerbia olyan harmadik ország, amely különböző műveletek esetében csatlakozni kíván az európai közös politikához, és a biztonság és védelmi politika vonzereje ilyen szempontból érdekes fejlemény. Ez az újfajta partnerség nagyon komoly fontos szakaszt jelent a globális Európai Uniós integrációjuk szempontjából. Nem sokára vitát nyitunk, szeretném üdvözölni Kukán urat, aki a dél-kelet-európai delegációt képviseli más Máskuk úr is itt van, ő alelnök, Kacsin úr, a jelentés készítője Szerbiáról, Janácsák asszony pedig Koszovóról készít jelentést, ők is ö, csatlakozni fognak hozzánk. Miniszter úr, öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon nagy megtiszteltetés és nagyon fontos lehetőség, hogy ma, megjel, ma, hogy ma megjelenhetem itt. Elnök úr, kedves képviselők, hölgyeim és uraim! Néhány évvel ezelőtt én is stázsérként dolgoztam itt, és nagyon büszke vagyok, hogy itt lehetek. Én voltam az első a szerb gyakornokok közül, akik itt munkát vállalhattak. Ez nem volt egy könnyű dolog. Mindenkinek nagyon jó, nagyon sok sikert kívánok a jövőre nézve. Lehet, hogy aztán a végén miniszterek lesznek. Szerbiáról is szeretnék beszélni, az Európai Unióról, az integrációról. Az egyik legfontosabb dolog elérni azokat a célokat, amelyeket különböző tevékenységek szempontjából tűztünk magunk elé a különböző minisztériumok területén. Számomra a honvédelmi és, és katonai kérdések jelentenek feladatot néhány szót szólnék a történelmünkről, és hogyan kezdtük három évvel ezelőtt a munkát, amikor megkaptam ezt a tárcát. Sok év után első alkalommal alkottunk ilyen jellegű kormányzatot, a korábbi Jugoszlávia felbomlása után nagyon súlyos problémákkal kez, kellett szembenéznünk. A katonaságunk önazonossági problémákkal küzdött, a katonaságban alacsony, rossz életkörülmények voltak jellemzők, a kb. 37 ezer tonna lejárt úgymond szavatosságú fegyverre rendelkeztünk, amelyet le kellett szerelni. És nagyon sok feladat állt előttünk, amikor a kormány összeült. Tavaly elfogadtuk a vonatkozó törvényeket, véglegesítettük a jogalapot, és első alkalommal fogadtunk el védelmi stratégiát, illetve nemzetbiztonsági stratégiát. Nem volt könnyű feladat ez, de végül is a jogszabályi reformokat véglegesítettük, és szeptemberben végleges formájukat elnyerték a törvényeket. Júniusban, 2007 júniusában kialakítottuk a hadsereg felépítését a NATO szabályai alapján, és most teljes mértékben civil, demokratikus ellenőrzés érvényesül a hadsereg felett, 2008 óta, Koszovó függetlenné válása óta érvényben van ez a szerkezet, és kijelentettük, hogy törvényel ellen, törvényellenes dolgokat a szerb hadsereg nem fog elkövetni. Itt egy piramis szerkezetű felépítésben alakítottuk ki a hadsereg felépítését. hadnagy századosi szint az alsó, és itt látható ezen az ábrán, hogy hogyan alakult át 2005 és 2010 között a hadsereg felépítése. Nem volt könnyű feladat, büszkék vagyunk arra, hogy három év alatt ilyen nagy előrelépést tudtunk elérni. Nagyon nagy probléma volt a hadsereg népszerűtlenségével kapcsolatosan. 2006-ban például csak 21 jelentkező volt a katonai középiskolába és a, a katonai akadémiára. Idén 1259-en jelentkeztek, ez a 60-szoros növekedés. Ez azt jelenti, hogy vonzóbbá vált a fiatalok számára a katonai karrier. A középiskola is fokozott érdeklődéssel számol, és ebből is látható, hogy javul Szerbiában a közvélemény vélekedése a hadseregről. A kutatásban, illetve közvéleménykutatásokban kiderül, hogy a hadsereget tartják a legkevésbé korrupt intézménynek az országban, és a második legmegbízhatóbb intézménynek az első az, az egyházi szervezet. Nagyon fontos, hogyha a hadsereget hadseregben nem bízik a nép, akkor nagyon nehéz ezt a feladatot ellátni. Az elmúlt három évben nagyon fontos munkát végeztünk, erre nagyon büszkék is vagyunk. Jó partneri kapcsolatot alakítottunk ki több mint 50 országgal világszerte, különösen a mi régiónkban. Az elmúlt három évben 17 nemzetközi egyezményt írtunk alá, védelmi együttműködés témájában. Hétfőn Zágrába utazom, ott hasonló egyezményt írunk alá Zágrában. A 90-es évek háborúi miatt ez egy nagyon kényes kérdés. és nagyon nagy előrelépés, hogy Albániával is aláírunk egy ilyen egyezményt, és azt tudjuk majd mondani az év végére, hogy a szerb hadsereg, illetve, az, illetve a szerb állam a régióban minden országgal rendelkezik ilyen együttműködési egyezménnyel. Az együttműködési, regionális együttműködési együtt, ö, szervezetnek is teljes jogú tagjává váltunk, és a hágai törvényszékkel is nagyon jó kapcsolatot tartunk fenn. Nem számítunk már olyan bajcsinálónak, mint korábban. És nem mondja most már senki azt, hogy megpróbálunk elrejteni háborús bűnösöket, vagy bújtatni. Ezen az ábrán látható a leszerelési erőfeszítéseinknek az eredménye. Eredetileg ha kb. 37 ezer tonna fegyverrel és egyéb anyagokkal rendelkeztünk, és ezt 20 ezer tonnára csökkentettük. Ebből 5000 tonna van szabad téren, az Európai Uniót és a NATO-t is kértük arra, hogy próbáljuk megoldani ezt a problémát. Ez nem csak Szerbia problémája, hanem az egész régió problémája. Megpróbálunk kidolgozni egy üzemet, ahol meg tudjuk semmisíteni ezt a fajta a muníci, muníciós eszközöket. Ez a régió minden országa számára lényeges feladat. ami az infrastruktúrát illeti. Az egyik legjelentősebb és az egyik legújabb katonai bázis Dél-Szerbiában építettük ki. Ez egy nagyon érdekes területen terül el, hiszen itt albán kisebbség él, de nagyon szerencsés helyszínnek ítéltük ezt, és az elképzelés az volt, hogy ezt kiképzésre, felkészülésre használjuk a békefenntartói feladatok előkészítéseképpen. 35 hektárunk van, most szerzünk be még további 65 hektárnyi területet. Ezt a békefenntartói feladatok előkészítésére szánjuk, nemzetközi gyakorlatokra szálljuk ezt az, azt a bázist. A KFOR-ral nagyon jó együttműködésben dolgozunk, partnerként 1999 óta. Eredetileg kezdetben nehézkesebb volt az együttműködés, de egyre jobban működik, és a szerb védelmi védelem vezetője találkozik a KFOR vezetőjével, és ez azt jelenti, hogy közelebb kerülnek az álláspontok. Koszovóban és Metohiában is csökken a KFOR állománya. keresek egy angol szót, megpróbáltuk elemezni a helyzetet, hogy megfelelő megoldása csökkenteni az ott állomásozó csapatokat, de nagyon fontos, hogy a helyi lakosság bizalommal forduljon a KFOR csapatok irányába. De ebben a térségben nagyon kényes etnikai viszonyok érvényesülnek. Itt is fontos előrelépés sikerült elérni, és az elmúlt három évben olyan erőfeszítéseket is tettünk, amelyek keretében békefenntartói feladatokban vettünk részt Libériában, az Elefántcsontparton és Kongóban, illetve tavaly Csádba is küldtünk csapatokat, illetve egy orvosi csapatot is küldtünk oda, és múlt héten csütörtökön elfogadott a parlament egy kormányjavaslatot arra vonatkozólag, hogy két további missziót is küldjünk Libanonba és Ciprusra, spanyol-francia csapatokkal együtt Libanonba, illetve magyar és és olasz csapatokkal együtt Ciprusra. A jövőben feltárjuk, hogy milyen EU missziókban tudunk részt venni, nem csak rendfeltartói, hanem katonai akciókban is, békefenntartói akciókban. A következő évre melyek a prioritásaink? Természetesen a legfontosabb feladatunk Szerbiában, az, hogy véglegesítsük azt a folyamatot, amelyben professzionalizáljuk a hadsereget. Ez az egyik legfontosabb reform a társadalmunkban. Legalábbis számomra ez a legfontosabb reformhoz kapcsolódó feladat. Most egy vegyes rendszerben dolgozunk, részben professzionális a hadsereg, részben pedig sorkatonák alkotják, és jövő decembertől már megszüntetjük a sorozás rendszerét, és csak professzionális katonáink lesznek. Azt becsüljük, hogy kb. 36 ezer munkavállalója lesz a minisztériumnak és a hadseregnek, 28 ezer katonára számítunk, Természetesen nagyon fontos a képzés azok számára, akik részt kívánnak venni ebben a munkában. Amint már említettem, olyan terveink is vannak, hogy egyezményekkel írunk alá következő kedden Horvátországgal, illetve később Albániával megerősítjük azt a regionális együttműködést, amit nagyon fontosnak tartunk hiszen biztonsági szempontból egységes ez a terület, és úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi bűnöz, bűnözői szervezetek fenyegetettséget jelentenek, de nem csak egyetlen ország számára, hanem a régió egésze számára, és csak akkor vehetjük fel velük a harcot, hogyha megfelelően együtt tudunk működni a megelőzés érdekében. Aktívabbá kívánjuk tenni az együttműködést és a részvételt az a NATO és az EU békefenntartó küldetéseiben. Erre készen állunk, és egy különleges alkalom Szerbia részéről, hogy részt vehet ezekben a műveletekben. Ezzel is demonstrálni kívánjuk az együttműködési készségünket. E hónapban, illetve a nyári hónapok során az a tervünk, hogy a NATO központjában is irodát nyitunk, a PFP ügyfelei leszünk teljes joggal, mint más országok. 2006-ban lép, ö, csatlakoztunk a PFP-hez, de nagyon örülünk, hogy nagyobb teret kapunk arra, hogy a PFP tagországaival együttműködjünk fokozottabb mértékben. A jövőnkben még tervünk a modernizáció és a hadsereg megfelelő felszerelése. Persze ez pénzkérdés is, és költségvetési kérdés. Mint mindenki más, Szerbia is problémákkal küzdködik. 2,4% a GDP-nek a honvédelmi költségvetés. Idén csak 2,12% volt ez A költségvetési szempontok nagyon lényegesek számunkra a jövőre nézve is. 15 percet engedtek nekem, úgy tudom, hogy úgy veszem észre, hogy tartottam ezt az időt, és természetesen szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre. Miniszter úr, köszönöm szépen. Igaz, hogy nem mondtam el sem azt, hogy itt gyakornokként dolgozott a parlamentben, de azt sem mondtam el, hogy a begrádi változások után a Védelmi Bizottságban is dolgozott. Köszönöm szépen. Elnök úr! Elnök, igen, ez a jó megszólítás. Azt hiszem, hogy nagyon fontos dologra világított rá. Fontos azok számára, akik nyomon követik Szerbiát és a Balkánt, hogy bizony a 90-es években a legrosszabb oldalát láthattuk a katonai helyzetnek. Azóta a régió és a szerb társadalom számára is a stabilitás, a normalitás alakult ki, nagyon fontos. Az országokban nagyon sokféle reform folyik, és hallottam, hogy csatlakozni kívánnak, tehát a védelmi és biztonságpolitikai műveletekhez holnap egy nagyon érdekes eseményre kerül sor, Yves de Cardamon a Relax főigazgatóságtól jön, illetve egy Boszniával foglalkozó szakember, illetve két Boszniával foglalkozó szakember is uh, itt lesz. Több kollega is kérte a szót, Pasku alelnök úr, tessék. Köszönöm szépen, szeretném üdvözölni régi barátként, megpróbáltam elbújni, de mégis rám találtak tudja, hogy hol vagyok. Mielőtt megérkezett, a képernyőre tekintve mondtam egy barátomnak, hogy most tíz éve fiatalabbnak érzem magam, mert tíz éve is itt járt ön, és milyen hosszú utat tettek meg azóta. A problémák hasonlóak voltak akkor nálunk, Ugye a katonasság problémája a második legfontosabb probléma volt az egyház problémája után. Azt hiszem, hogy nagyon helyes képet festett, ez nagyon jó kiindulási alap a politikai, jogi, igazságszolgáltatási alapokból kiindulva lehet csak igazi reformokat végrehajtani. Szeretném hangsúlyozni a fegyveres erők reformjának jelentőségét, ugyanis ez az egész társadalmi átalakításnak a kvinteszenciája egy nagyon látható, nagyon releváns aspektus, és nagyon fontos, hogy társadalmi támogatottságot élvez önöknél ez biztató a társadalom fennmaradó részének reformjára nézve is. sorországhoz fűződnek szoros kapcsolataik, ennek a katonai diplomácia fontos előkészítője lehet az általános diplomáciának. Aztán hadd üdvözöljem azt a tényt, hogy részt kívánnak venni, sőt már részt is vesznek egy sor nemzetközi misszióban. Nagy jelentőséget tulajdonítok ennek Egyfelől az interoperabilitás, ami az ilyen kezdeményezések alapján kialakul, értékesebb, mint több száz szeminárium, ahol tapasztalatot cserélünk. A terepmunka nagyon fontos tehát ebből a szempontból. Ráadásul a szövetségesek előtt demonstrálhatják önök, hogy mire képesek hogy az önök fiai megbízható fiúk. Ne. Ne, ne állítsuk, hogy nem veszük ezt figyelembe, de a katonai hírszerzés is fontos. Kényes kérdés, de fontos kérdés, mert fontos politikai jelzéseket lehet így is adni, kapni. Azzal zárnám, hogy a katonai oktatás rendszere igen fontos. Nem csak azért, mert így a fiatalokat megfelelően fel lehet készíteni, hanem azért is, mert az oktatás tartalma nem csak katonai, hanem politikai szempontból is új mentalitást eredményezhet a szerb katonák számára. Sok sikert kívánok! Itt leszünk és segítünk Önöknek. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Kukán úr, dél-kelet-európai delegáció vezetője. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném szívesen üdvözölni Szutanovács védelmi miniszter urat, és köszönöm szépen, hogy táj, tájékoztatott minket az országában lezajlott fejleményekről, ami a katonaság helyzetét illeti. Három területet szeretnék röviden említeni. Először is, ami a regionális együttműködést illeti. Többször hangsúlyoztuk már, hogy mennyire fontos a regionális együttműködés általánosságban országainak jövőbeni együttműködése, mégpedig európai keretek között. És ez egyaránt vonatkozik a katonaság, a katonai területen kialakul, kialakítandó, javítandó együttműködésre is. Említette, hogy ezen a területen jó eredményeket értek el, együttműködési megállapodásokat kötöttek a régió többi országával, a KFOR-ban is részt vesznek, az Káforral is együttműködnek, tehát én csak tovább szeretném ösztönözni ezt a folyamatot. Ami a NATO-t illeti, 99-ben a NATO bombázta Szerbiát, illetve akkoriban Jugoszláviát, és a kapcsolat emiatt nyilvánvalóan nem lett könnyebb, ami akkoriban érthető volt. A legtöbb ország a régióban viszonylag gyorsan haladt a NATO tagság felé, de a koszovói kérdés 99-ben lelassította a folyamatot Szerbia esetében. Az elmúlt évek azonban bizonyos változást, pozitív változást hoztak. 2006-ban a Partnership for Peace-hez csatlakozott Szerbia az, a harmadik partnerségi programban is részt vesz, csatlakozni kívánnak, mint ahogy hallottuk, a PFP-hez, és ami ennél is fontosabb, hogy Szerbiában a szövetség megítélése is javul, és egyre kevésbé hallhatók ellenséges megnyilatkozások. Sutanovac miniszter úr említette, hogy a NATO-t közvetlen partnerként kívánják tekinteni, és nem ellenségként. Ez ugyan nem túl sok, de azért minden esetre pozitív változásokat mutatnak. Szerbia a katonaság reformján dolgozik, szakértőbbé kívánja tenni, ehhez a kormánynak további támogatására van szükség. Fontos, hogy mindenki értse a reform szükségességét, és megfelelő szervezeti kapacitás is rendelkezésre álljon megfelelő tervek a jövőbeni fejlődéshez. Ez idáig nagyon sok minden azonban nem történt a megvalósítás területén. Gondolok itt a politikai téren uralkodó zavaros helyzetre, illetve a hiányos forrásokra, amelyek a szerkezet átalakításhoz lennének szükséges, szükségesek. Ugyanakkor két pozitív dolgot is meg kell említeni, a hadsereg professzionalizálását, említette a miniszter úr, hogy év végére megszünteti Szerbia a hadkötelességet, ezen kívül pedig a védelmi ipar reformjára is sor fog kerülni, a regionális együttműködés is hozzá fog ehhez eh, járulni, és eh, a hadiipar komoly export tényezővé válhat, ami az országot fogja gazdagítani. Amit én elmondtam, eh, és a pozitívumokra is rávilágítottam, ennek az volt a célja, hogy tovább bátorítsam a miniszter urat az erőfeszítéseiben, és szeretném biztosítani önt afelől, hogy mindannyian szeretnénk támogatni Szerbiát a jövőbeni fejlődésében. A dél európai delegáció elnökeként biztosíthatom önt arról, hogy a mi delegációnk mindent megtesz annak érdekében, hogy a régiót és Szerbiát is többek között segítsük a jövőbeni fejlődésben, és sok sikert. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kukán úr. Kacin úr következik, a szerbe jelentés előadója. Köszönöm szépen elnök úr. It was my intention to speak in Serbian language, but unfortunately... Szerbül kívántam eredetileg beszélni, de sajnos ez még az Európai Uniónak nem hivatalos nyelve. Remélem, hogy ez hamarosan megváltozik, és ehhez hozzá fog járulni az ön látogatása is, és felgyorsulhat ez a folyamat azzal kezdeném, hogy gratulálok önnek és a munkatársainak az előrehaladásért, a hadsereg átalakításáért és reformjáért, az eddigi eredményeikért. Nagyon lényeges ez, különösen azért, mert emlékeztetnünk kell magunkat, hogy az egyik legfontosabb alapfeltétele a demokráciának a száz százalékig civil ellenőrzés alá vont hadsereg. Ezt nem mondhatjuk el hosszú ideje Szerbiáról, de módosították a hírszerzési szolgálataik fellépítését. Karadzsics úr ezért eh, ennek köszönhetően már a hágai bíróság előtt áll. Tavaly nem volt Szerbiával kapcsolatosan jelentés, meg kell kezdenünk az SAA ratifikációját és a hágai fejlemények miatt ez még mindig fel van függesztve. Szeretném, hogyha beszámolna arról, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek a hadseregen belül, arra nézve, hogy Ratko Mladicsal kapcsolatosan ezt a történetet lezárhassuk, hiszen ő még szabadlábon van sajnos, és mindannyian várjuk a Szerzs Bramacsal kapcsolatos jelentést, nemrégiben Belgrádban járt és felmárta, felmérte a hágai törvényszékkel folytatott együttműködést. Beszélt a professzionalizálódásról, illetve arról, hogy a hatkötelességet megszüntetik. Ez azért lényeges, mert ez új munkalehetőségeket teremt. Gazdasági válságban ez nagyon hasznos de azt is el kell mondanom, hogy a legjobbakat kívánom, sok sikert kívánok, hiszen ennek az átalakításnak a véghezvitele nagyon sok akadályjal fog találkozni, és váratlan nehézséggel. A tervezés is nagyon fontos, de eh, nagyon eh, kíváncsian tekintünk a végrehajtás elébe. Zárószóként még egyszer hangsúlyoznám, hogy Szerzs Bramac eh, azt kéri, hogy a hágai törvényszékkel való együttműködés színvonala javulhasson. Szeretnénk megerősíteni ezeket az erőfeszítéseket, ezt várjuk az önök oldalától is. Minden jót kívánok önnek, miniszter úr! Köszönöm szépen! Megadom a szót a miniszter úrnak, és aztán lesz még egy kör kérdés. Köszönöm szépen! Látom, hogy elolvassák a jelentéseinket, és ennek különösen örülök, különösen Kukán úr szavainak. A volt kollégám e, volt védelmi miniszter, most pedig parlamenti képviselő e, szólt hozzám, korábban fordítva volt, akkor én voltam képviselő és ő miniszter. A katonai oktatás e, szintjét az volt jugoszláv szintről felemeltük, most már az egyik legjobb katonai akadémiát működtetjük a régióban. 11 11 tiszt külföldi tiszt végez felsőfokú tanulmányokat. Németországból, Oroszországból, Bosznia-Hercegovinából, Montenegróból érkeznek vendégdiákok, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyenfajta együttműködés alakul ki a hadseregek között, mert az egyenruhások sokkal jobban megértik egymást, mint mi politikusok. Ami a társadalom fennmaradó részét illet, illetve a védelmi ipart, el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt két évben a legnagyobb előrelépést tettük az iparon belül, a védelmi iparban. Mint tudja, 1999-ben majdnem teljesen megsemmisült a NATO bombázás során ez a szektor, de sikerült kilábalni ebből a helyzetből, és itt egy milliárd dolláros megrendelést kaptunk, ami nagyon komoly egy kis szerb köztársaság esetében ami a fegyveres erők reformját illeti. Tudom, hogy ez egy nagyon komoly feladat, és nehéz volt megvalósítani sok országban. Ma 36 ezer hivatásos dolgozik, 50 ezren vannak nyugdíjban, uh, 700 uh, uh, nyugdíjas tábornok ami a fiainkat illeti, tehát hivatásos hadsereget alakítunk ki, e, és e, a múlt év óta nők is szolgálnak a hadseregbe, tehát már nem csak a fiaink, hanem a lányaink is megemlítendők. Még egy dolog, nagyon e, nehéz, fájdalmas a múlt belé kapcsolatunk a NATO-val. Nyilván nehéz meghaladni ezt a múltat, de a békepartnerségben partnerek akarunk lenni, és annyit akarunk beletenni, amennyit csak tudunk ebbe az együttműködésbe. Kedves szavakat hallottam Kacsin úrtól, el kell, hogy mondjam, hogy a legutóbbi eh, belgrádi ülésen arra kérdezett ön rá, hogy hogyan alakul majd ki a szerb fegyveres erők civil kontrollja. Azóta meggyőződhetett róla maga is, hogy a szerb fegyveres erők civil ellenőrzése megvalósult, pedig ez nem volt annyira egyszerű. Fontos hogy senki nem mondja sem Szerbiában, sem Hágában, hogy háborús bűnösöket rejtegetne a hadsereg. A polgári védelmi szektorban találtunk ilyen embereket. A legfontosabb az, hogy a politikai döntés megszületett, az elnök, a kormány, és mi minnyáján támogatjuk ezt az együttműködést, szeretnénk végigvinni ezt az együttműködést, most a technikai szinten folytatódik, és a az országok értesülnek arról, hogy mit teszünk, a lehető leggyorsabban szeretnénk levezényelni. Hogyha megtehetnénk holnap, akkor holnap megtennénk azt, amit kérnek tőlünk. Nincs semmi kétség ezzel kapcsolatban. Szerzs Brammertz jelentését várjuk, közben reformokat hajtunk végre, de hogyha ez a report, ez a jelentés pozitív lesz, az jó, és megpróbáljuk ezeket a normákat megvalósítani, és mindenkit, eh, eh, akit szükséges hágába kiadni. Köszönöm. Második kérdéssor, Teller úr. Eh, merci, président. Dobrodošli, gospodine ministre, gospođo ekscelenci, ambasador. There is no translation from Serbian. Én is szeretném üdvözölni Önt az Európai Parlamentben. Egy nagyon újszerű élmény, hogy Ön civilként tölti be a védelmi miniszteri szerepet, és nem katonatisztként. Korábban teljesen szokványos volt, hogy a miniszter, a védelmi miniszter katonatiszt. Tehát ez már egy komoly előrelépés. És nagyon örülök, hogy ezt most már normális helyzetként kezelik Szerbiában is. Ez egy komoly biztosítéka annak, vagy garanciája annak, hogy önök is és mi is helyes úton vagyunk. Cvetkovics miniszterelnök miniszterelnök úr kormányában ön fontos pozíciót tölt be, Tadics elnök úr bizalmat is élvezi. Nem tudom, hogy ön hogyan látja a politikai folyamatok jövőjét Európa szempontjából Szerbiában. Melyek a főbb sikerei a jelenlegi kormánynak, melyek a még nem teljesült célok, és melyek a leg fontosabb problémák vagy, vagy feszültségek az Európát támogató belgrádi csapat eh, helyzetét illetően. Milyen az együttműködésük a szomszédos Macedóniával? Gondolja, hogy esetleg ezen lehetne javítani? Vannak-e tervek az együttműködés továbbfejlesztésére? A harmadik és utolsó kérdésem pedig nagyon konkrét kérdést illeti, illet. A NIS melletti új katonai bázisra vonatkozik ez, ez Koszovótól nincs messze. Itt vannak olyan plegykák vagy spekulációk, hogy oroszok vannak emögött, az új létesítmény mögött. Talán, hogyha néhány adattal vagy magyarázattal szolgálna ez ügyben erről a bázisról. Mi a feladata, illetve mi húzódik meg e mögött. Kopa. asszony. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, miniszter úr, hogy ellátogatott hozzánk. Szerbia nagyon gyorsan változik, a törvényeik is változnak, a hadsereg reformjára is sor kerítettek. Nagyon optimistán látom mindazt, amit öntől most hallottunk az EU-val, illetve a szomszédos országokkal erősítették az együttműködésüket, ami mindenféleképpen pozitív lépésként könyvelendő el. Az én kérdésem a NATO-val kapcsolatos. A 99-es drámai eseményeket követően. A kormány milyen álláspontot képvisel a NATO-ban esetleges teljes jogú tagsággal kapcsolatosan? El tud képzelni egy olyan jövőt, amikor Szerbia is teljes jogú tagja lesz a NATO-nak, illetve mi az általános közvélekedés Szerbiában a NATO-val kapcsolatosan, különös tekintet arra, hogy önök is részt vettek az, a PFP-ben, hogyan látják az emberek ezt a részvételt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jánez úr. Sí, gracias, <clears throat> gracias, presidente. Bueno, ya... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a miniszter úrnak a bevezető előadását. Az is kiderült, hogy a jelenléte üdvözlésre méltó ebben a körben. és földrajzi szempontokat figyelembe véve, illetve ideológiai szempontokat figyelembe véve nem kívánok semmi újat mondani. Köszönöm szépen ezt a nagyon pozitív, nagyon mindenre kiterjedő előadást, amit a reformjaikról tartott, illetve a hadsereg, a szerb hadsereg felépítéséről, illetve a professzionalizációról, a hatékonyság növeléséről, illetve a demokratikus kontrollról. Én egy olyan országból jövök, amelynek más a története, más a történelme. Ismerek keleti országból származó kollégákat is, akik a NATO-t egyfajta felszabadító erőnek ismerték meg, de aztán vannak olyan térségek, ahol negatív értelemben értékelik az USA szerepét és a NATO-t, mint az USA ügynökét értékelik, különösen a jobboldaliak. Az én pártom kérte, hogy a NATO-val kapcsolatosan legyen egy népszavazás, és megnyertük ezt a népszavazást. Lényegében eh, annak köszönhetően, hogy olyan személyiségek vettek részt ebben a kampányban, akik meggyőzőek voltak, 82-ben, illetve 86-ban történtek ezek az események, és az volt az elképzelés, hogy eh, beépüljön, eh, integrálódjon a hadseregünk a nemzetközi együttműködésbe, és a mi esetünkben korábban egy frankoista, fasiszta jellegű hadseregről volt szó, és néhány éven belül átalakult a hadsereg professzionális demokratikus irányítású hadsereggé, alkotmányos alapokon álló hadseregé, és a mai napig bizonyította, hogy nem lép vissza a korábbi irányba. Ezért volt nagyon érdekes, amit ön is elmondott, hiszen Spanyolországban negyed évszázada ezzel az irányjal próbálkozunk, egyfajta békés forradalommal a hadseregben. Ezért Szutanovács úr, szeretnék egy kérdést is feltenni a gratuláció mellett, hogy ne ismételjem azt, amit a kollégám is elmondott, de engem is a NATO-val való együttműködés érdekel, de van még egy utolsó dolog, ami nem feltétlenül itt kell megemlíteni, de azért felmerült a, a civil hatalom, a katonai hatalom kérdése. A 80-as években Spanyolországban egy interjúban felmerült a katonai civil hatalom kérdése, és azt mondták, hogy nincsen civil hatalom, nincsen hat, katonai hatalom, hanem politikai hatalom van, amelybe beletartoznak az intézmények a, a, és a hadsereg is, ugyanúgy, mint más intézmények. Így tudta meghaladni Spanyolország ezt a fajta diotómiát a civil, illetve a katonai hatalom között. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Gall. Köszönöm szépen, Gáller úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, én is szeretném önt és szívesen üdvözölni a parlamentben. Nagyon jó, hogy személyesen és tíz éve ön személyesen tudja, hogy egy Európa orientált Szerbiának mindig is megvan a helye Európában. Én is szeretnék gratulálni önnek, hogy az ortodox egyházat követően önök a második legnépszerűbb intézmény, habár nem ortodox intézkedéseket kellett foganatosítaniuk. Úgyhogy ehhez gratulálok, és egy kérdésem is lenne a törvénykezési csomaggal kapcsolatosan. A megvalósítás terén milyen lépések történtek. Egy dolog, hogy a parlament ezeket elfogadta, második, hogy hogyan valósulnak ezek meg. Az EU-tól vagy a NATO-tól kapnak-e ebben támogatást tapasztalataik alapján? Vagy van-e esetleg egy ombudsmanjuk, vagy érdekképviselőjük, akik, aki a hadseregben szolgálókat képviselni, illetve akihez a hadseregben szolgálók fordulhatnak. Itt gondolok bizonyos korábbi terhekre, az új, illetve a régi katonák viszonyában. Egy kérdésem lenne még. Szerbia, Törökország és Bosznia-Hercegovina április four én egy megállapodást írt alá a biztonság erőstése terén, ami nagyon jó és üdvözlendő. A kérdésem az tehát, hogy ez operatív szinten milyen következményekkel fog látni, járni. És mi volt az oka annak, hogy csak ez a három ország írta alá a megállapodást, és más országokat nem vontak be? Köszönöm Lunacek asszony, Koszovó jelentős előadója. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon örülök, hogy itt van ma velünk a Biztonsági és Védelmi Bizottság ülésén és örülök annak is, amit mondott, különösen az országa szándékáról, hogy az Európai Unió tagjává váljanak, illetve hogy milyen intézkedéseket hoztak ennek érdekében. Ezeket abszolút támogatom, frakcióm is, a vízum liberalizációt ennek a parlamentnek a nagy többsége támogatta egyébként. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyiket már kérte más és semleges nem NATO tagország képviseletében hadd kérdezzem meg, hogy a NATO-hoz való csatlakozást hogyan ítéli meg pillanatnyilag a szerb társadalom, közvélemény tekintettel a múltra, illetve a tíz évvel ezelőtti eseményekre, feszültségre. Ön hogyan látja ezt pillanatnyilag? A második dolog, ahogy de Jean elnök is említette, én Koszovóról készítek jelentést a parlament részére, úgyhogy önt nem fogja meglepni, hogyha lennének ilyen kérdéseim is, tehát ebben a minőségemben is kérdeznék, amit ön bemutatott, abból egyértelmű, hogy Szerbia területi egységét, integritását fenn akarják tartani, ebbe beletartozik Koszovó is, de ön azt is mondta, hogy egyértelműen elkötelezett a regionális együttműködés mellett. Ezt tudom, hogy erre úgy is van mód, hogy nem ismerik el önök Koszovót, lesz ebben előrelépés a jövőben. Említette ön azt is, hogy a KFOR-ral nagyon jó az együttműködésük, ezt támogatom, illetve az EULEX elmúlt időben elvégzett munkáját munkáját is dicsérte ön. Azt is mondta ön, hogy ön, illetve Szerbia és az Egyesült Államok védelmi miniszter is megerősítette, hogy ISDP ö, missziókban is részt vennének. Ennek is örülnék, de mi a helyzet, hogyha a az ICJ eh, nem olyan határozatot eh, hoz, eh, mint amit önök várnak. Mondjuk mind a 27 tagállam elismeri Koszovót. Én nemzeti parlamenti képviselő voltam, amikor Koszovó kinyilvánította a függetlenségét. Annak idején nem nagyon támogattam ezt, de most már de facto realitás ez annak érdekében, hogy az együttműködést javítsuk, annak érdekében, hogy az önök munkáját, befektetett pénzét hatékonyabbá tegyük, úgy gondolom, hogy valamilyen közös álláspontra kell jutnunk. De a kérdésem tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy amikor a, az ISDP a missziókban részt venne országuk a jövőben, és mondjuk koszovói katonák is ott lennének, azt hogyan tudja elképzelni egy független ország részéről? Köszönöm, utolsó kérdés Komucákos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni, miniszter úr, önnek, és üdvözlöm önt a szakbizottságunk ülésén. Én is szeretnék gratulálni Szerbia, Szerbiának, ami az előrelépést illeti védelmi és biztonsági területen. Egyre kézzelfoghatóak a kilátásaik a jövőre nézve, a NATO-val is javul a kapcsolatuk, ez mindenképpen pozitív fejlemény. Mindannyian el tudjuk képzelni, milyen óriási erőfeszítést jelentett ez még az Európai Unió melletti erők számára is Szerbiában, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen jelentős változást érjenek el. Hiszen lényegében megfordították azt a negatív percepciót, amivel a szerb lakosság a NATO felé fordult. Úgy gondolom, hogy ez óriási siker, hiszen a felelős politikusok vállalták ezt a feladatot, ezért gratulálok még egyszer, miniszter úr. A kérdésem a folyamatban lévő reformokra vonatkozik, a védelmi ágazat és a katonasság átalakítására. A következő a kérdésem. Ennek a reformnak az összefüggésében egy defenzív politikának a dogmáján is dolgoznak -e esetleg. Ha ebből indulnak ki, melyek a prioritásaik, milyen céljaik vannak, célkitűzéseik, és milyen fenyegetettségekkel számolnak. Ez nagyon lényeges, már csak azért is, mert az, hogy milyen veszélyeket, fenyegetettségeket, kockázatokat látnak, hatással lesz arra is, hogy hogyan épül fel és hogyan működik majd a jövőben a katonaság. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm szépen. Három évvel ezelőtt, mint ahogy említettem, 17, illetve az elmúlt három évben 17 együttműködési megállapodást írtunk alá, többek között Szlovéniával, egy tartalékos százados. Én csak 87-ben, mint hadköteles besorozott katonaként szolgáltam a hadseregben. Ami a fő fenyegetettségeket illeti, Pachov úrral találkoztam, és eh, minden kollégámmal Ankarától Bécsig, és szerintem egy eh, öntetlen gondolkodunk arról, hogy milyen fenyegetettségnek van kitéve a régiónk, például a bűn, eh, szervezett bűnözés, ez a fenyegetés bárhonnan indulhat. A korábbi sejem út helyett most már a szervezett bűnözés útja húzódik át a térségen a kábítószercsempészet, illetve fegyverkereskedelem, fegyvercsempészet. A rendészeti és a védelmi területen szerintem együttesen, együtt, hatékonyan kell fellépnünk ezen a területen. Arra a kérdésre, hogy milyen sikereket könyvelhet el magának a kormány, én az önök szakbizottságának azt mondanám, hogy itt elsődlegesen a szervezett bűnözés területén értünk el komoly eredményeket az elmúlt években. Nagyon súlyos bűnözőket sikerült elfognunk, és tavaly egy új törvényt fogadtunk el, amelynek értelmében évben a bűnözésből származó hasznot le tudjuk foglalni. És a belügyminiszter, az igazságügyminiszter egy nemrégiben tartott sajtótájékoztatón is arról számolt be, hogy így több mint 100 millió eurónyi vagyont foglaltunk le. Ami Macedóniával való együttműködésünket illeti, nagyon jó ez az együttműködés. Tavaly írtunk alá egy erre vonatkozó megállapodást. Az államtitkárom nemrégiben járt Macedóniában, ahol találkozott a kollégájával, a Katonai Akadémia kapcsán is együttműködünk, és ezt szeretnénk még szélesebb körre kiterjeszteni. Nagyon fontos a hírszerzés területén is továbbfejleszteni az együttműködést, ugyanis múlt hónapban bizonyos problémák merültek fel egy terrorista csoporttal kapcsolatosan, Szerbia, Macedónia és Koszovó esetében ez a probléma igen súlyosan merül fel, tehát együtt kell működnünk. Ami az új bázist illeti, itt azt hiszem, hogy történt némi félreértés. Ez, amit én bemutattam az ábrában, ez nem Nis mellett van, hanem Bujanovac mellett, Szerbia déli részén. Ez egy egyértelmű katonai bázis 2003-ban kezdtük el építeni, közösen a hadsereg és a rendőrség számára, de közben a rendőrség kiszállt, úgyhogy most ez már csak egy a béke fenntartó műveleteket szolgáló katonai bázisként működik. Ez egy kiváló létesítmény, és nagyon hasznos lehet. Rátérve a NATO tagságra, ez nyilvánvalóan egy nagyon hosszú folyamatot jelentene, egyelőre ezen nem gondolkodunk. A PFP-nek 2006 óta vagyunk tagja, de a hivatalos irodánkat még nem nyitottuk meg a NATO főhadiszállásán. Erre majd most nyáron kerül sor, tehát kiteljesedik ezáltal a PFP-ben folytatott tevékenységünk. Az együttműködésünk pedig az osztrák és a svéd gyakorlathoz lesz majd hasonló. Számos területen lehet együttműködni így módon. A béke fenntartó műveletek esetlegesen koszovói katonákkal való közös lefolytatása. Ha jól tudom, Koszovónak nincsenek katonái. Ha esetleg önök parlamenti képviselőként erről többet tudnak, akkor szóljanak annyit tudniuk kell Koszovóról, hogy mi teljesen másképp látjuk a megoldás módját. Semmiféle katonai akcióban nem gondolkodunk. Mi diplomáciai úton, tárgyalásokkal szeretnénk megoldani a problémát, hiszen szerintem ez az egyetlen egy módja, hogy meg tudjuk oldani a problémát. A katonai ombudsman kérdését illetően ez számunkra egy nagyon újszerű gondolat, de természetesen a katonaság soraiból bárki élhet panasszal. Itt vannak különböző szervezetek, katonai rendőrség, titkos szolgálat, egyebek, és még egy dolog, amit nem említettem, jövő hónapban én azt tervezem, hogy a hírszerzésben is létrehozunk, illetve egy hírszerzéssel foglalkozó posztot is létrehozunk majd ellenőrző pozíciót a hadseregben. És még egy dolgot említenék, bárki a legalacsonyabb szintű sorkatona, vagy bárki levelet ír, én azt elolvasom. Tehát nincs szükség ombudsmanra, mert én minden reggel tájékoztatást kapok a vezérekari főnökömtől az esetleges ilyen problémákról, vagy panaszokról. A mi társadalmunkban még nincsen ombudsmani intézmény, De, mint ahogy már említettem, mi már nem bajkeverők vagyunk. Mi is része akarunk lenni a megoldásnak, és ezt büszkén tesszük. Törökország és Bosznia együttműködése. Mindkét országgal aláírtuk a megállapodást, kiváló az együttműködésünk mindkét hadsereggel, különösen Boszniával önök is ismerik a boszniai helyzetet. Az együttműködésünk két évre nyúlik vissza, ami kiváló az ottani miniszterrel, és arra ösztönözzük őt is, hogy Bosznia is vállaljon részt a békefenntartásban. Nem volt könnyű a bos- boszniaiakat erről meggyőzni. Törökországgal is kiválóak a kapcsolataink, jól értjük egymást, ők eh, eh, készek eh, a képzésben részt venni, ebben segíteni minket. Tehát ők is például részt vettek a Katonai Akadémián folytatott képzésben. Ketten kérték meg a szót. Lunacek asszony először, aztán Kuncák úr. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésemre lehet, hogy nem kellett volna katonákról beszélnem, de a az n belül civilek, meg szakértők is részt vesznek a munkában, és Koszovónak van fegyveres ereje, nem mostanról beszélek, hanem a jövőről. Ahogy említette, megoldásokat keresnek, tárgyalásos és nem katonai eszközökkel, és teljes mértékben támogatom ezt, és ezt helyesnek tartom, nagyra értékelem, de azt is mondta ön, a kormánya nem vezetett be embargót Koszóval szemben, azt tudom, említette, hogy a regionális együttműködés milyen fontos önök számára, Tudom, hogy ez nem az ön területe, de a CEFTA megállapodást pillanatnyilag blokkolják koszovói termékek vásárlásával kapcsolatosan. Bosznia részéről is ez a helyzet. Egyoldalú embargó érvényesül. Kérem, hogy erre is válaszoljon. Illetve Másik kérdés, említette, hogy a semleges országok is együttműködhetnek a NATO-val egyes missziókon, például Ausztria. Köszönöm szépen, Kómucakos úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Visszatérhetnénk az általam feltett kérdésre, hogy kidolgoztak-e, vagy jelenleg folyamatban van-e a kidolgozása egy védelmi politikai koncepciónak. Melyek ennek a prioritásai, hogyha dolgoznak ilyesmin? vagy ha már elkészült, illetve milyen kockázatokat, fenyegetettségeket látnak. Köszönöm szépen. Miniszter úr. Uh, Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, ami a CEFTA-t illeti, át kell a kereskedelmi miniszteremnek adni ezt a kérdést, ő az illetékes a válaszban. Nem vagyok szakértője ennek a területnek. A védelmi miniszteri feladat éppen elég komoly feladat és nehéz feladat. Amikor képviselő voltam, sokkal több időm volt arra, hogy a különböző területekre rálátást nyerjek. Azután említett még valamit a katonákról, most persze rendőrökről beszél, meglátjuk. Az én filozófiám az, hogy a problémákat akkor oldjuk meg, amikor felmerülnek, nem gondolkodhatunk a jövőbeli problémákról, mikor történik majd egy-két év múlva, ezt nem látjuk előre. Ami a, a védelmi politikát illeti, elfogadtunk egy nemzetbiztonsági stratégiát. Ez komoly téma, ez a dokumentum nagyon komoly dokumentum, Szerbia, Szerbiánt környező országokat nem tartjuk fenyegetés forrásának. Fontosnak tartjuk a régió stabilitását, és az aszimmetrikus fenyegetettségeket figyelembe vesszük. Ez nem titkos ez a dokumentum, átadhatom, hogyha kíváncsi rá. Szívesen megteszem ezt. Köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönöm szépen, ezzel lezárjuk eh, az ülés első részét. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes volt, hogy eh, ilyen közvetlenül őszintén hallhattuk az ön szavait, eszmét cserélhettünk, eh, valós, lenyűgöző előrelépés történt, olyan terület ez, ahol a leginkább mérhető az európai integráció felé tett előrelépésük. Jó volt így együtt megvonni a mérleget. Köszönöm, hogy eljött az albizottságba, és néhány tagunk nem sokára Szerbiába fog utazni. Jó hazautazást kívánok, mi pedig 5 percre berekeztjük, felfüggesztjük az ülést. Köszönöm.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 Janella asszonyt üdvözlöm, ő rendszeresen meghívottja az albizottságunknak, és elég ö, sűrű témáról ö, fogunk beszélgetni. Lehet, hogy nem tudunk mindent áttekinteni, de két kérdéssel kapcsolatban mindenképpen szeretném, hogyha vitát folytathatnánk. Először is az iráni ö, nukleáris programról. Ö, az iráni külügyminiszterrel találkoztunk néhányan tegnap, Motaki úrral és egy nagyon jó felkészítést tartott ön nekünk előtte. Esetleg egy pár percre visszatérhetnénk az iráni nukleáris program kérdésére. Törökország, Brazília, Irán között megállapodás jött létre, szakmai szempontból hogyan lehet ezt értékelni, illetve a másik kérdés az atomsorompó egyezmény felülvizsgálati konferenciája New Yorkban, amin ön részt vett. Szeretném megismerni, hogy milyen sikert tudtunk elérni, illetve relatíve mi volt a kudarc. Kérem, hogy mondja el a véleményét. New Yorkban, illetve bocsánat, Washingtonban a nukleáris biztonságról tartottak csúcs találkozót, illetve az új START egyezményt írta alá az USA és Oroszország. Átadom a szót azonnal önnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Milyen sorrendben vegyük a kérdéseket górcső alá? Iránnal kezdjük, jó? Minél kell hadd mondjam el, hogy nem volt lehetőségem ott lenni a szakbizottság találkozóján az iráni miniszterrel, úgyhogy a közös nyilatkozatról számolnék inkább be, tehát az iráni, török, brazil közös nyilatkozatról. Most, mint tudják, Javier Solana és Zsalili legutóbbi találkozója után, amire Genfben tavaly október esén került sor, az understanding egyik pontja, tehát a közöttük létrejött dokumentum arra vonatkozott, hogy 1200 kg gyengén dúsított urániumot szállítana Irán a teheráni kutatóreaktor üzemanyaga lenne ez tovább dúsítva. Ez egy elvi megállapodás volt, és az Atomenergia Ügynökség akkori főigazgatója El Baradei égisze alatt jött létre a megállapodás részletes formája. Ez egy bizalom erősítő intézkedés lett volna a tárgyalások folytatása esetén az iráni nukleáris programról, Javier Solana eh, volt ugye a szószólója a tárgyaló delegációnak, amely Iránnal tárgyalt. 1200 kg eh, októberben, ez volt a legnagyobb mennyiségű urán, uránium, <clears throat> és igazából a kedélyek megnyugtatása volt a célja ennek a megállapodásnak, hogy folytatódhasson a nemzetközi közösséggel a tárgyalási folyamat. Ezt a megállapodást október közepén Bécsben Baradei elnöksége alatt végleges formába öntötték. Franciaország, Oroszország, Egyesült Államok, Irán, vettek részt. Két nappal később Oroszország, Franciaország, az Egyesült Államok megerősítették, hogy egyetértenek ezzel a megállapodással, Irán viszont azóta sem, és nagyon sokféle bírálat jelent meg róla Iránban. tehát Bécsben hozták tető alá végül a részletes, végleges szöveget. Irán megkezdte a 20%-ra való dúsítást 5%-ról 20%-ra azzal, hogy ő maga fogja majd az üzemanyagot előállítani a teherelni kutató reaktor részére. Most nyilván a 20%-os dúsítás már elég nagy aggodalomra ad okot, ugyanis amikor 20%-ra dúsít az ember, akkor ez technikailag azt jelenti, hogy már félúton jár a katonai felhasználáshoz szükséges dúsítási szint ez vezető úton, ugyanis 5%-ről 20%-ra eljutni ugyanannyi időt és ugyanakkor erőfeszítést igényel, mint 20%-ról 90%-ra, hát ez, ez a technikai része a dolognak tehát nagyon nagy erőfeszítést megtesznek, eljutnak 20%-ra, és utána egyre könnyebbé válik eljutni fokozatosan 90%-ra, tehát ott már nem olyan nagy a százalékonként teendő erőfeszítés. Tehát ahogy említettem, eh, Irán végülis nem fogadta el az októberi megállapodást, és elkezdte magadúsítani 20%-ra az urániumot. Aztán, amikor a találkozó létrejött a brazil elnökkel és a török miniszterelnökkel, közös nyilatkozatot tettek, mi szerint elvi megállapodás született, hogy Irán 1200 kg urániumot exportálna Törökországba, ennek a gyengén dúsított urániumnak a nyoman követése nem annyira van benne, nem annyira részletezett a szövegben. Valami ilyesmi szerepel, hogy Mason monitors, lehet, hogy monitorokat, meg ellenőröket küldenek, minden esetre eléggé fakultatívnak tűnik a dolog, és nem szerepelnek a pontos feltételek, körülmények, és hogy a monitoroknak, az Atomenergia Ügynökség monitorjainak milyen köre lenne. Ráadásul egy éves határidőt szabnak a nukleáris fűtőanyag szállítására, ez technikailag elégséges, de semmi nem jelzi, hogy amennyiben ez az a megállapodás létrejön, Irán készen áll arra, hogy leállítsa a 20%-ra való saját dúsítását. Iráni vezetők a sajtónak tett nyilatkozataikban meg is erősítették, hogy ők folytatni akarják az uránium 20%-ra való dúsítását. Tehát dúsítanának, miközben más országoktól kapnának nukleáris fűtőanyagot. Nyilván ez nem túl logikus. Ez a megállapodás csak növeli az aggodalmunkat. És hát egyébként is megvannak a fő aggályok az egész iráni nukleáris programmal kapcsolatban, és ezeket nem oszlatja el Irán, hiszen egyáltalán nem javította együttműködést az atomenergia ügynökséggel. Egyébként pedig a nyilatkozat 9. cikke azt mondja, hogy Irán kész lenne resume talks, vagyis folytatni a tárgyalásokat, de az is szerepel, hogy a közös, a javaslatokban tartalmazott közös pontok alapján Na most egy évvel ezelőtt eh, az iráni javaslatokban egyáltalán nem hivatkoztak, nem utaltak a nukleáris programra. Vagyis ez azt jelenti, hogy Irán szívesen találkozik a hatokkal és az Európai Unióval, környezetvédelmi, éghajlatváltozási, ENSZ reform, szegénységcsökkentési csökkentési hasonló témákról tárgyalni, de a nukleáris programról nem szeretne. 2004 óta minden ülésen ott voltam, amikor azt mondjuk nekik, hogy nem kellene a nukleáris programról is tárgyalni, azt mondják, our nuclear program is not an issue, mondják ők. Az nem tárgyalási téma. Eddig ez volt az ő állásfoglalásuk. Most ami az iráni, brazil, török nyilatkozatot illeti, Hát elég sok kérdőjelünk van ezzel kapcsolatban, és eléggé aggódunk is. Irán megpróbálja kihasználni tot arra, hogy ránk mutogasson, mi szerint miattunk nem jött létre a megállapodás októberben, novemberben, és amennyiben észszerűbbek a tárgyalópartnerek, akkor igenis van lehetőség a megállapodásra megpróbálták így a biztonsági tanácsi határozatot is megelőzni, ugyanakkor ez a nyilatkozat nem sok pozitívumot tartalmaz. Persze az atomenergia ügynökség összehívhatna, gondolom, egy olyan találkozót, ahol ott lennének a korábbi megállapodást tervezett aláírói, és akkor lehet, hogy pontosítani lehetne a képet. Tehát nem zárom ki, hogy ez a nyilatkozat hasznossá alakítható, elfogadhatóvá alakítható, de azt fontos megegyezni, hogy a gyengén dúsított uránium kérdése nem a fő probléma, nem a fő iráni probléma, tehát nem ez a fő iráni probléma. A fő probléma az, hogy katonai felhasználása lehet a nukleáris energiának. A tavalyi megállapodás tervezetnek az volt a célja, hogy is mondjam, hogy megmutassuk, hogy Irán is hasznot húzhat az együttműködésből, a polgári együttműködésből. Tehát ez egy bizalomerősítő intézkedés volt, de nem jelentette a megoldást az iráni problémára. hogyha pontosítjuk a feltételeket, elképzelhető, hogy végeredményben erről sikerül Bécsben megállapodásra jutni, és tárgyalni is kell Iránnal, hogy a, ez megvalósuljon, de valójában az ő programjuk fő célkitűzése jelenti a fő témát. Ha javasoljam, hogy most az NPT-re térjünk át. Hogyha két-három kérdésük van csak Iránnal kapcsolatban, akkor tegyék fel azokat, a három képviselő úr, és utána következik az atomsorompó, jó? Köszönöm szépen, Köszönöm szépen Janella asszony, ezt a részletes beszámolót. Én arra lennék kíváncsi, hogy az ön által említett iráni szándék mennyire sikeresnek vagy nem sikeresnek tekinthető, hogy külön tárgyalt Brazíliával és Törökországgal. Milyen gyenge pontokat lát a tárgyalások kapcsán? Tehát az EU álláspontjával kapcsolatosan, illetve az Egyesült Államokkal kialakított állásponttal kapcsolatosan. Mennyire eredményes vagy nem eredményes volt a nemzetközi szintéren ez az iráni kísérlet, illetve hogy az 5 plusz 1-esek által kialakított álláspont mennyire megvalósítható. Koncakosz úr. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Jenala asszonynak ezt az átfogó beszámoló tájékoztatást. Néhány kulcsfontosságú kérdésre utalt az Irán, török és brazil háromoldalú megállapodással kapcsolatosan, nevezetesen, hogy néhány pontot tovább kellene még pontosítani és tisztázni. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy Törökország tagjelölt, tehát vagy Brüsszelen keresztül, vagy pedig egy török szóvivőtől további információkat kérhetnénk tőlük ezekről a konkrét kérdésekről, amire a figyelmünket fordítani kell. Tehát nem tudom, hogy az Európai Bizottság kérte ilyen információkat a török hatóságoktól, és ha eddig még ezt nem tették meg, akkor van-e erre vonatkozóan terve a bizottságnak? Koltyér úr. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni ezt a részletes tájékoztatást. A 200 kilós megállapodás tervezetről említett, illetve a bizalom erősítő intézkedésről. Ha jól értettem, akkor a bizalom erősítés egyik szempontja az volt, hogy megakadályozzuk meghatározott mennyiségű uránium dúsítását, olyan szintű dúsítását, amiből nukleáris fegyver építhető. A megállapodás tárgya az volt, hogyha Irán tovább folytatja ezt a gyakorlatot, akkor a 200 kilóval nem érné el azt a garantált mennyiséget, amit bombagyártáshoz használna fel. Az atomügynökség közelmúltbeli jelentése egy becslést tartalmaz a dúsított urániumra vonatkozóan, felmerültek kérdések, hogy ez elegendő-e bomba gyártásához. Van-e arra vonatkozóan becslés, hogy mennyi urániumot dúsított már eddig Irán? Másodszorban lehet, hogy emögött a megállapodás mögött egyfajta taktikai manőverezésre is, vagy egyfajta más megközelítésre is mód lehet. Esetleg meg lehetne vizsgálni, hogy nem lehetnénk-e szigorúbbak vagy pontosabbak. Van-e más nemzetközi szereplő is, aki ezt az utat kívánja járni? Köszönöm szépen, Genella úr. Asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Budikov úr feltette egy kérdést, és erre szeretnék válaszolni. Igen, világos, hogy Irán megpróbálja megosztani a nemzetközi közösséget. Egyértelműen ez a szándékuk ezzel a közös nyilatkozattal. Gyakran előfordul az, hogy ilyesfajta taktikát alkalmaznak, ez már ismerős a nukleáris kérdés felmerülése óta, nem igazán siker, sikertörténet ez, és igazából sikeresek abban, hogy megosszák a közvéleményt, illetve a nemzetközi közösséget, és ez azért is igaz, mert általánosságban szólva a felhasználás divergenciája a nyugati és a feltörekvő országok között egy jelentős kérdés. Irán számára soha nem okozott nehézséget, hogy a más fejlődő országokat meggyőzzen arról, hogy a probléma az, hogy a nyugati országok, a nagyhatalmok meg akarják akadályozni, hogy Irán megszerezze a modern technológiákat, az ehhez kapcsolódó know-how-t, stb. És ez egy nagyon populáris érv a fejlődő országok szemében, ezért nyilván könnyű sikerre vezet. Később beszélek majd az NPT felülvizsgálására vonatkozó konferenciáról. Ez New Yorkban zajlott nemrégiben, és nagyon jó lehetőséget jelentett arra, hogy azt demonstráljuk sok ország számára, különösen például Brazília számára, valamint az arab országok számára, illetve más országok számára, hogy valójában Irán igen méltánytalanul jár el. Én abban reménykedem, hogy ami New Yorkban történt, illetve ami még történhet a közeljövőben, bizonyítani fogja reményeink szerint, hogy a valóságban nagyon őszinték vagyunk, amikor mi azt mondjuk, hogy Irán programjával kapcsolatosan csak a katonai felhasználások miatt aggódunk, a civil felhasználással kapcsolatosan nem zárkozunk el az együttműködéstől, az egész kérdéskört úgy érzem az eddigiekben erősen manipulálták. Azután, ami Törökországot illeti. Természetesen vannak kapcsolataink a török hatóságokkal, ezzel a megegyezéssel kapcsolatosan, de abban reménykedem, hogy mindenki egyetért velem abban, hogy nem tárgyalhatunk Iránnal harmadik félen keresztül ilyen közvetítéssel, hiszen így is nehéz Iránnal tárgyalni, de ha mi közbe iktatunk egy további országot, akkor torzulhatnak az üzenetek, még akaratlanul is. Ezek nagyon kényes kérdések, amelyekről tárgyalunk, ezért nagyon fontos, hogy közvetlenül váltsunk eszmét maga a megállapodás arra vonatkozott, hogy ezt Iránnak, illetve három másik országnak ajánlották fel. Ezek az országok nem voltak ott Bécsben, októberben hogyha ez az októberi megállapodásnak a módosítása, akkor ugyanabban a körben kell megkötni, ha nem, akkor ez egy másik megállapodás. Akik ezúttal tárgyaltak Iránnal, nem voltak tudatában annak, hogy milyen feltételeket fogalmaztak meg akkor, és nem voltak feltétlenül tudatában abban, hogy ott mi hangzott el, mit utasítottak el, stb. Úgyhogy ez egy nagyon veszélyes út, de minden esetre és most válaszolnék nem csak Komucákos úr kérdésére, hanem Gualtieri úr kérdésére is. Úgy vélem, hogy végső soron természetesen azok az országok, amelyek ebben a megállapodásban részt vesznek. Azt mondom, úgy vélem, hiszen úgy tudom, hogy nincsen eddig erről döntés, de én úgy gondolom, hogy akik részt vesznek ebben a megállapodásban, valószínűleg meghívást kapnak, vagy felhívást kapnak a Giammano-tól, hogy találkozzanak és megtárgyalják a javasolt megállapodás feltételeit, és gondolom, hogy ezen a téren lesz előre előmozdulási lehetőség. Októberben abból a szándékból indultunk ki, hogy legyen egy olyan megállapodásunk, ami bizalmat épít, és amely hozzájárul ahhoz is, hogy javuljon általában a légkör. Ami a mennyiséget illeti, tökéletesen igaza van, megkettőződött október óta ez a mennyiség, most 2400 kg-ról beszélünk, eh, enyhén dusított uránból, és ez egy másik aggályt is okoz, miért nem fogad fogadják el, október, fogadták el októberben ezt a megállapodást, most pedig készen, késznek mutatkoznak arra, hiszen maradna még egy bizonyos mennyiség, hogyha az akkor megállapodottat elszállítanák. Ami a mennyiség becslését illeti az új termeléssel kapcsolatosan, csak azt mondhatjuk, amit az IAEA e mond, ők azt mondják, 2400 kg-ról van szó, és természetesen ez számításon alapul azon, hogy az enyém dúsított uránium mennyiségét hogyan becsülte meg az IAEA, e a bejelentett létesítmények alapján, amelyek ismeretesek az IAEA e számára. A rejtett mennyiségekről nem tudhatunk. volt egy mennyiség, amit aztán később jelentettek be, amikor fény derült rá, hogy létezik ez a mennyiség. Nem tudjuk tehát, hogy vannak-e egyéb létesítmények, továbbiak, illetve hogy vannak-e további mennyiségek, amelyek rejtve vannak. Ezt lehetetlen tudni jelen pillanatban. Éppen ezért ez okozza a nehézséget a tekintetben, hogy mennyi időre van szüksége Iránnak, hogy atomfegyvert állítson elő. Ha csak olyan mennyiség áll rendelkezésükre, ami számunkra ismeretes, akkor bizonyára több mint egy év, vagy több mint két évbe telik, amíg létrehozhatnak egy ilyen fegyvert, hiszen több mint 90%-ra kell dúsítaniuk az urániumot, fegyvert kell belőle építeniük, és ezt egy indítórendszerre felszerelni. Nem egyszerű folyamat ez minden esetre, és természetesen ami a fegyver kialakítását illeti. Néhány évvel ezelőtt, azt hiszem három éve volt, talán Stefán is segít a pontos adattal, az IAEA e azt jelentette, hogy találtak bizonyos tervrajzokat, amelyekből arra következtettek, hogy Irán már a fegyver építést is megkezdte, és ezért lehetséges, hogy már a kutatások megindultak, illetve a kísérletek bizonyos rejtett föld alatti létesítményekben, ezt nagyon nehéz megállapítani. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon röviden megengedi? Jó, akkor nagyon röviden. Nagyon röviden követtem és értem, komolyan veszem is azt a kockázatot, amit a közvetett tárgyalások jelentenek Iránnal. Törökország jelölt állam, és legalábbis intézményes szempontból a jelölt államoknak nem szabadna eltérni az Európai Unió közös külpolitikájától. És ez egy nagyon fontos kérdés, egy nagyon érdemi kérdés, mert mint Irán nukleáris programja, úgyhogy valószínűleg meg kellene kérdeznie valakinek a törököktől, hogy pontosan milyen megállapodást is kötöttek az irániakkal, de én komolyan veszem azt, amit ön mondott a közvetett tárgyalásokról Teheránnal. Köszönöm. Köszönöm, az észrevételt feljegyeztük. Most a második fejezettel folytatjuk az Atomsorompó Egyezmény felülvizsgálati konferenciájával. Öné a szó. Erre a felvizsgálati konferenciára gyakorlatilag egész május során New Yorkban került sor, és sikernek tekinthetjük. A dokumentumok értelmében is, amelyeket a konferencia elfogadott, illetve ami a, ahhoz való hozzájárulást illeti, hogy tartósan, remélhetőleg tartósan javulhat a kapcsolat a fejlett és a fejlődő országok között. Az egyetlen egy negatívum, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk, az az volt, ahogy Izrael reagált a közel-keleti kérdésben eh, kialakított megállapodásra. Erről majd még egy kicsikét később részletesebben is szólni fogok. A záró dokumentum, amit a felvizsgálati konferencia elfogadott, két részből áll. Ha jól tudom, akkor ennek a eh, dokumentumát megkapta. Az első egy felvizsgálati rész, gyakorlatilag beszámol arról, hogy a szerződés egyes cikkei hogyan valósultak meg, milyen nehézségek adódtak. A felülvizsgálati rész tulajdonképpen egyfajta gyűjteménye a különböző jelentéstervezeteknek, amelyeket a fő bizottságok elnökei készítettek el, ugyanis a konferencia több fő bizottság keretében működött. Ezeket a tervezeteket azonban a felek nem fogadták el, és a konferencia végére kifutottunk az időből ahhoz, hogy a jelentéseket szó szerint végigvizsgáljuk és jóváhagyjuk. Tehát ezek ugyan megvannak, de kizárólag az elnökök felelősségét tükrözik, ha bár a tárgyalások, a bizottságokban folyó tárgyalások lényegét jól tükrözik. A második rész pedig egy előre tekintő rész, egy akció, illetve több akció tervet tartalmaz a nonproliferációra, a leszerelésre és a hasznosításra vonatkozóan. Ami a közel-keleti kérdést illeti, ezt a második részt konszenzussal elfogadta a konferencia. Az akciótervek nagyon érdekesek, Ezek különböző intézkedéseket, konkrét lépéseket tartalmaznak, amire a tagállamok, illetve az aláírók kötelezettséget vállaltak. 20, 22 ilyen intézkedés van, és a nyelvezete igen erőteljes ennek a résznek, ami a nukleáris fegyvereket illeti, tehát az államoknak kötelezettségeket kell vállalniuk, vagy vállalják, hogy, stb. stb. Tehát jogi értelmem, értelemben kötelező érvényű. A fe, visszafordíthatatlanság, az átláthatóság és az ellenőrizhetőség elvének kell érvényesülni a megvalósítás során, és egy egyértelmű kötelezettséget vállalt mindenki a nukleáris fegyverek megszüntetésére, és konkrét előre lépést is előirányoz a nukleáris leszerelés területén. Konkrétan megemlíti az anyag azt, hogy gyorsan kell lépni a nukleáris fegyverek leszerelése terén. Amikor nukleáris fegyverekről beszélünk, akkor minden típusra gondolunk, és minden helyszínre. Tehát közvetett módon gyakorlatilag ez a taktikai fegyverekre is utal, amelyek Európában vannak. Az anyag ezen kívül utal a nukleáris fegyverek szerepének csökkentésére a, a katonai doktrinákban. Ezen kívül előírja az anyag, hogy az nukleáris fegyverek operatív státuszát is felül kell vizsgálni, és kölcsönös bizalomra, átláthatóságra kell törekedni. Az átfogó adó, atomcsend szerződés nyelvezete igen erőteljes, de ez csak azokra az államokra vonatkozik, amelyek azt aláírták. Ezen kívül a hasadó anyagok befagyasztásáról szóló szerződésre is történik utalás. Gyakorlatilag Kína az, amely meglehetősen intenzíven dolgozott azon, hogy az ezen szerződésre vonatkozó szövegrészt felhigítsa, fellazítsa. De zömmel a szöveg nagyon erőteljesen fogalmaz, nyomatékosan, és ez volt az első alkalom, amikor ennek a fejezetnek a megfogalmazása, a szövegezése előírja, hogy az aláírók jelentéseket készítsenek. Ez idáig ugyanis csak önkéntes információkkal szolgáltak az államok ami nem rossz önmagában, ugyanis például a Franciaország által önkéntesen beadott információ nagyon alapos volt, de ez idáig nem volt ilyen jelentéstételi kötelezettség. A nonproliferációra vonatkozó rész 24 intézkedésből vagy lépésből áll. Ez a fejezet összességében azonban kevésbé kötelező érvényű vagy nagyra törő, mint a leszerelésre vonatkozó. Itt a kötelezettséget vállal, vagy vállal kifejezések helyett az ösztönöz, vagy felhívja a feleket, stb. stb. kitételek szerepelnek. Ugyanakkor történt itt is előre lépés. A NAM csoport meglehetősen érzékeny volt az eddigi jegyzőkönyvekre, az export ellenőrzésre, a technológia transferrel kapcsolatosan. Most azonban igen jól sikerült megfogalmazni az átfogó garanciákat, a kiegészítő jegyzőkönyvek ügyét, konkrétan arra, hogy további új jegyzőkönyvek szülessenek, és meg is valósuljanak hatályba lépéstől függően, ami már igen ütős megfogalmazás. Az exportellenőrzésre, illetve az export ellenőrző rendszerek által alkalmazott iránymutatásokra is utal az anyag. Ami egy kicsit gyenge pontjának tekinthető ennek a résznek a megfelelés itt igen általánosan fogalmaz az anyag, nem említi például Iránt, nem említi a biztonsági tanácsot, csak az atomügynökség alapszabályát, amiben természetesen vannak rendelkezések arra az esetre, ha valaki megszegi az előírásokat. A nukleáris energiára vonatkozó rész 18 lépést tartalmaz, és igen, konstruktív itt ismét a nyelvezet. Tehát itt már felnyitunk a multilaterális megközelítés irányába, és kötelezettségvállalásra is utal az anyag e tekintetben. Ez idáig ez a multilaterális megközelítés nem volt túlságosan népszerű a nem körében. A nukleáris biztonságról is szól az anyag, habár a washingtoni csúcs konkrétan nem említi, illetve szól az anyag arról is, hogy a megfelelő egyezményeket be kell tartani, tehát például a nukleáris létesítmények fizikai védelme, vagy a terrorizmussal szembeni védelemre, és a többi. A szöveg egy része a közelkeleti kérdéssel foglalkozik. 95-ben az akkori felülvizsgálati konferencia meghatározatlan időre meghosszabbította a szerződést. Mégpedig annak köszönhetően, hogy ezzel párhuzamosan elfogadásra került a közel-keleti kérdés rendezése, ami a tömegpusztító mentes övezet létrehozását tűzte ki célul a közel-keleten. Meg kell mondani, hogy ennek megvalósításában kevésbé jeleskedtek, és Egyiptom az arab országok csoportjának nevében már néhány éve egyértelművé tette, hogy ez a konferencia csak akkor lehet sikeres, ha meg tudunk bizonyos lépésekben állapodni, a közel-keleti határozat megvalósítása terén. Elfogadtunk egy szöveget, ami egy konferenciát tervez, amit az ENSZ főtitkára hívna össze, illetve a 95-ös határozattal kapcsolatos konferenciát az USA, Oroszország és az Egyesült Királyság részvételével. Ők közösen neveznek ki egy moderátort, és még egy sor egyéb lépés is szerepelt. Többek között egy szemináriumra kerülne sor ugyan ebben a témában, amit az EU szervezne a konferenciát megelőzőleg. Tehát ez valamikor 2011 11 elején várható. Az anyag említi is Izraelt is a preambulumban, pusztán azzal a kitétellel, hogy a konferencia felismeri annak fontosságát, hogy Izrael csatlakozott a szerződéshez. Ennek semmiféle negatív felhangja nincsen, de minden esetre a valóságot tükrözi. Netanyahu negatívan reagált, és azt mondta, hogy nem érzi kötelező érvényűnek érez kötelező érvényűnek egy olyan szerződést, amit Izrael nem írt alá. Hát most meg kell mindent tennünk, hogy mindez működjön, és az EU, az említett szeminárium előkészítése kapcsán kapcsolatba kell lépjen Izraellel, és meg kell próbálnunk meggyőzni, vagy legalábbis párbeszédet kezdeményezni, a tekintetben, hogy egy ilyen szerződés aláírása az ő biztonságukat is szolgálná. És még néhány dolgot hadd említsek az EU szerepéről fontos szerepet játszott az EU a konferenciában. Catherine Ashton tartotta a megnyitó beszédet a konferencia első napján, és mi megkaptuk ezt a lehetőséget. Jó lehet az ügyrend ezt elvben nem tette volna lehetővé. De végül is az elnöknek sikerült megnyerni a különböző csoportok jóváhagyását. Az elnökség és én magam is nagyon aktívan dolgoztunk a bizottságokban, különösen az elnök barátai csoportban, eh, amelyek az, a konferencia utolsó napján eh, állították össze a konklúziókat. A konferencia eredménye, tehát összességében sikeresnek tekinthető. Ez volt az első alkalom, amikor az EU, mint EU, és nem külön Franciaország vagy egyes országok, az utolsó tárgyalási fordulóban is részt vett. Tehát az EU-t most már a non proliferációs vagy az atomsorompó területen is önálló partnerként fogadják el. Köszönöm szépen ezt a nagyon teljes tekintést. Kópa szeretne szólni. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen az előadását is. A kérdésem a közelkeletre vonatkozó szemináriumra vonatkozik. Lehet, hogy naív a kérdésem, de Izrael állásfoglalását, illetve álláspontját, illetve, illetve az iráni álláspontot tekintve, mire számítanak, milyen eredménye lehet egy ilyen szemináriumnak? Tudjuk, hogy hogyan vélekedik a két fél. Nincsen jele annak az izraeli kormányzat részéről, hogy előre tudnának lépni, engedményeket tudnának tenni, akár egy ilyen szemináriumon is. Hivatkoztak Izraelre a szöveg ben Ön is említette, hogy e tekintetben sem született megállapodás. Mi a célja ennek a szemináriumnak? Ez csak egy további szeminárium lesz a közel-keletről? Szerintem ez szükségtelen jelen pillanatban. Ez volna a kérdésem. Köszönöm. Monsieur Galler. Galler úr. Köszönöm szépen. Említette, hogy most az EU első alkalommal vett részt önálló partnerként a tárgyalásokban. A konferenciával kapcsolatosan megjelentek sajtó nyitatkozatok az európai nukleáris államok, illetve nem nukleáris államok közötti feszültségről. Nem tudom, hogy ezek a sajtójelentések a konferencia során megerősítést nyertek, tehát hogy nem, nincsen feszültség az említett EU tagállamok között. A másik kérdésem az korábbi látogatása során a mi albizottságunkban azt mondta, hogy az EU teljes jogú tagként kellene, hogy elfogadja az NPT-t. Nem tudom, hogy eh, hogy állunk ebben a helyzetben, illetve milyen eh, plusz értéket eh, hozna-e hozna ez az EU számára szemben a tagállamokkal. Bütikofer úr. Oh, for your extensive report. Köszönöm szépen a beszámolóját. Azt kell, hogy mondjam, hogy a részletes beszámoló ellenére nem értek teljesen egyet azzal az értékeléssel kapcsolatosan, amit az eredmények érvényességével összefüggésben fejtett ki. Először is meg kell említeni, hogy az EU szerepe, amely jelentősebb lett, bár nem központi szerepet kapott az EU, gyengült azáltal, hogy nem sikerült megállapodásra jutni a tagállamok között abban a vonatkozásban, hogy taktik, a taktikai nukleáris fegyverekkel kapcsolatosan egy dokumentumot adnának ki. És úgy vélem, hogy a taktikai atomfegyverekkel kapcsolatos végeredmény ezúttal gyengébbre sikeredett, mint a 2000-es felülvizsgálati konferencia zárónyilatkozatában. Nem szabad, hogy abba az illúzióba ringassuk magunkat, hogy ez még mindig egy erőteljes ellentmondásos kérdés. Németország nagyon elégedetlen azzal, hogy az EU nem volt képes közös álláspontot bemutatni, egy közös dokumentumot előterjeszteni. Ez csak példa arra, hogy milyen kudarcokra vezetett ez a korábbi úgymond német-francia tengely tevékenysége. Ami az általános eredményeket illeti, persze támogatom azt az értékelést, hogy jelentős előrelépés történt, különösen ami a közel-keletet illeti. Ez értékelendő, ugyanúgy, mint az a körülmény, hogy a 11. oldalon említésre kerül, hogy a tárgyaló országok többsége szívesen látott volna a leszerelésre vonatkozó konkrét dátumokat, céldátumokat a nukleáris fegyverrel rendelkező államok részéről. Aztán vannak még kedvezőtlen eredmények és szeretnék néhányat megemlíteni, csak hogy kiegyensúlyozottan értékeljük a konferenciát. Ami a nukleáris államok feladatait, illeti kötelezettségeit, hogy a biztonsági vállalásoknak megfeleljenek. Az eddigiekben nem vállaltak olyan kötelezettségvállalásokat, mint például Kína, hogy nem használ nukleáris fegyvert olyan állammal szemben, amely nem rendelkezik nukleáris fegyverrel. Ezt eh, nem tartom helyesnek. Azután ott van az a kérdés, hogy mennyire szükséges a anyag befagyasztási egyezmény. A nyilatkozat szövege hivatkozik az ENSZ leszerelési konferenciájára, ahol egy korábbi szövegváltozatban azt látjuk viszont, hogy megengedték volna, hogy az ENSZ közgyűlése elé kerüljenek az ilyen kérdések. Az ENSZ 66. közgyűlését úgy említi, hogy ez volna az a fórum, amelynek a feladata az volna, hogy előmozdítsa ezt az ügyet, amelyet bizonyos tagállamok az elmúlt tíz évben blokkoltak. Ezt is gyengeségnek értékelem. Ami pedig azt a kérdéskört illeti, hogy mi történik a garancia megállapodásokkal és a kiegészítő jegyzőkönyvekkel. Itt is nagyon gyengének találom a megfogalmazást. Megemlíti ezeket az eszközöket, mint a, az egyezmény elemeinek sorában említi ezeket. Szerintem főelemnek vagy központi elemnek kellett volna nevezni. A nukleáris technológia transferéről is említést tesz. a nukleáris fegyverrel rendelkező országokkal kapcsolatosan ön pozitívumnak említette ezt az említést és ez a jelentéstételi kötelezettség arra vonatkozott eredetileg, hogy ezt kellő időben megtegyék, és most úgy tűnik, hogy 2014-re irányozzák elő, ez a kötelezettség sokkal hamarabb életbe lépett volna eredetileg. Úgy vélem, hogy legyünk azért önkritikusak, ne csak az a kedvező eredményeket említsük, hanem a hiányosságokat is. Különösen elítélendőnek tartom, hogy ott, ahol az EU-nak lett volna lehetősége arra, hogy érvényesítse a saját elképzeléseit, már ami a taktikai fegyvereket illeti, ott sem sikerült ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm, végül pedig Svoboda úr. Uh, Köszönöm szépen a beszámolóját a konferenciáról. Egyetértek azzal a megállapítással, hogy az eredmények nem rossz, nem olyan jók, mint amire számítottunk, vagy amiben reménykedtünk, vagy amire szükségünk volna, de azért annál jobbak, mint amit, amire számítottunk a CPT-vel kapcsolatos kérdés nagyon sajnálatos. Itt valódi ösztönzésre lett volna szükség az amerikaiak számára, hogy a CPT-t ratifikálják, és ez nem történt meg. A közelkeleti kérdésre is visszatérnék. Koper asszony is említette néhány üléssel ezelőtt, lehet, hogy még az előző ciklusban, említette, hogy az EU az ön közreműködésével aktívan részt vesz a közel-keleti országokkal folytatott párbeszédben, különösen a nukleáris fegyverek vonatkozásában. Találkoztak korábban az izraeli államképviselőivel, és említették, hogy, ők, hogy ez a téma napirenden lesz illetve mi volt a belső reakció, az informális reakció? Gondolom nem lepődtek meg. Lehet, hogy arra számítottak, hogy az amerikaiak megakadályozzák ennek a témának a napirendre vételét. Önök folytatni fogják ezt a párbeszédet, ez egy európai kérdés a következő hónapokban, vagyis hogy nem akarjuk, hogy növekedjen a, a nukleáris fegyverek mennyisége, de különösen nem akarjuk, hogy ez megtörténjen a közel-keleten. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a közel-keleti szemináriumot illeti, Nos, ha figyelembe vesszük az összes nehézséget, amit számunkra a közel-kelet és a régió többi országa jelent, akkor elkedvetlenedik az ember, és tulajdonképpen semmit sem tenne leginkább. Én nem dolgoznék az atomsorompó ügybe, hogyha nem lennék természetemnél fogva optimista és voluntarista. Mondhatjuk, hogy nehéz, szinte reménytelen feladat, mégis megpróbáljuk. Ez egy első szeminárium, ugyanis mi voltunk az egyetlenek, akik WMD-t szerveztünk közel-keleten, 1997. júniusában Párizsban. Mindenki azt mondta, hogy őrültek vagyunk. A hivatalosan, nem hivatalosan résztvevő országok azonban semmilyen diplomáciai incidens nem keltettek, nagyon civilizáltan viselkedett mindenki, és nagyon jó megbeszélést folytattunk. Nem csak jó volt a megbeszélés, hanem a részvevők azt mondták, hogy többet kellene beszélnünk, csak így tudunk előrelépni, és kérjük az EU-tól, hogy igenis ezt a facilitátor szerepet játsz a jövőben is, erre felkérjük az EU-t. Sajnálatos, hogy Izrael és arab kor országok közötti közvetett vagy informális egyeztetések felfüggesztésre kerültek így teljesen lehetetlen helyzetbe kerültek a régió országai. Mindenképpen facilitátor szerepet kell valakinek játszania. Nekünk ez természetes szerepünk is. A barcelonai nyilatkozatban már kötelezettséget vállaltunk ebben az irányban. Most az atomsorompó felülvizsgálati konferencia témája is itt van úgy gondolom, hogy a barcelonai felülvizsgálati konferencia is jó alap arra, hogy Izraelrel folytassuk az egyeztetéseket, hiszen Izrael is része a barcelonai folyamatnak. Még akkor is, hogyha az izraeliek úgy tekintik, hogy az atomsorompó nem kötelező rájuk nézve, ami jogilag helyes is, ugyanakkor osztják a barcelonai nyilatkozatban a közelkeleti tömegpusztító célkitűzéseket. Ez egy szeminárium, nem fogunk ö, hivatalos konferenciát szervezni, és ö, amikor az első ö, ilyent szerveztem, és ö, izraeli nagykövetséggel egyeztettem Párizsban, ö, természetesen ö, az volt a lényeg, hogy ö, nem lehet úgy a tömegpusztító fegyverekről beszélni, hogy a regionális biztonságról ne beszélnénk. És természetesen az első szemináriumnak a napi rendjén is ott volt ez. Nem hiszem, hogy könnyű lesz a dolog, biztos vagyok benne, hogy nehezebb lesz, mint az első esetben volt, hiszen van ez a feszültség a tartalmat, illetően, hogy Izrael nevét expliciten megemlíti az atomsorompó dokumentum, de foglalkozni kell ezzel, időre van szükség, türelemre, és úgy gondolom, hogy kötelességünk megtenni, a mi szerepünk ezt megtenni. Természetesen, amikor New Yorkban voltunk, mindenki tudta, az amerikaiak is, tehát az európai országok is, hogy jobb lett volna, hogyha Izraelet nem említjük meg. mindenkinek voltak ugye kapcsolatai izraeli diplomatákkal, és tudtuk, hogyha külön megemlítjük Izraelt, Szóval jobb lett volna, hogyha nem említjük meg őket, akkor ö, könnyebb lett volna a döntés megvalósítása, alkalmazása. De amikor 189 fél vesz részt egy konferencián, akkor figyelembe kell venni a többi résztvevő, a többi fél véleményét is és mint említettem, Izrael megemlítése nem negatív szövegkörnyezetben valósult meg. Izraeli csatlakozásról van szó az atomsorompóhoz mindössze. Végeredményben az a vélemény alakult ki, hogy a fő célunk az, hogy az atomsorompó egyezmény megmaradjon, fennmaradjon, és gondoskodjunk róla, hogy ez az atomserampó felülvizsgálati konferencia konszenzusos záró okmánya zárulhasson, és ne vajon kudarcot, mint öt évvel korábban. Tehát ilyen pillanatokban nehéz döntéseket kell persze hozni. Most az atomhatalmak, nem atomhatalmak közötti feszültség az EU-ban. Ez a feszültség mindig megvan. Ugye az EU-ban vannak országok, amelyeknek különböző ugye a státusza a jogállása, és ezért az érdekeik sem feltétlenül egyeznek meg. Ennek ellenére mindenkelőtt sikerült közös álláspontra jutni a tanácsban, még New York előtt, másfelől lehet, hogy volt egy vagy két alkalom, amikor a konferencia első szakaszában ö, veszélyhelyzetek álltak elő, de elmondhatom, hogy különösen a konferencia döntő végső részében a tagállamok összezártak, és meg tudták haladni nézeteltéréseiket. a tárgyalócsoportban azért tudtunk eredményt elérni, mert a kohézió erősen megvolt, és elmondhatom, hogy az európai atomhatalmak nagyon konstruktív módon tárgyaltak olyan megfogalmazásokat javasoltak, amelyek kompromisszumosak voltak, nem obstruáltak. Tehát az EU ebből a felülvizsgálati konferenciából egy sokkal jobb imidzsel, sokkal elismertebb szereppel jön ki. Időnként az elnökség minket, az EU-t kért meg, hogy javasoljunk kompromisszumos megfogalmazást. Tulajdonképpen elismert hídverők vagyunk most már, így tekintenek az EU-ra. A PSI-ban még nem vagyunk teljes jogú résztvevők, a leszerelési atomsorompó ágenda olyan zsúfolt az idén, hogy választanunk kellett, és nem sokat tettünk az elmúlt hónapokban a PSI témájában, hiszen atomsorompó több csúcs találkozó volt elég dolgunk. ami azokat az okokat illeti, ami miatt ez a tartalom kiadnak. Koffer úrnak mondom. Egyikünk sem igazán elégedett, én sem vagyok teljesen elégedett. A nukleáris leszerelés iránt érdeklődők sem teljesen érdekeltek, azok sem, akik erősebb atomsorompó rendszert szerettek volna. De nem hiszem, hogy az EU-t kéne okolni. Mindenek előtt a taktikai ö, atomfegyverek témájáról ö, szó esik a közös álláspontunkban, és elmondhatom, hogyha hogy az akcióterv azért, nem azért nem lett ambiciózusabb, mert az EU-nak az álláspontja nem volt ambiciózus, hanem azért, mert más atomhatalmak a taktikai atomfegyverek megemlítését is kizárták, ellenezték. Tehát még ha az EU-nak részletesebb dokumentuma lett volna is a taktikai fegyverekről, nem hiszem, hogy ez ö, végeredményben E, e, bármit is elért volna, mert nagyon nagy volt az ellenállás. Nem az európaiakról, nem az amerikaiakról beszélek. Ami a biztonsági garanciákat illeti, nem biztos, hogy egyetértek önnel, mert szerintem az európai atomhatalmak a negatív biztonsági garanciákat kiterjesztették, és ezeket elismerik a biztonsági tanács határozata is. Viszont amit Kína tett, úgynevezett nem első felhasználásra tett nyilatkozatokat, ez teljesen felesleges az én országomnak nincsenek atomfegyverei, de hogyha valakinek van, akkor az az elrettentés szolgálja, hogyha valaki lemond az első felhasználásról, akkor legjobb, hogyha leszereli őket. Viszont Kína elég képmutató ahhoz, hogy azt mondja, hogy nem használja fel elsőként az atomfegyvert, továbbra is gyárt hasadó anyagot, és ellenzi a hasadó anyag moratóriumot katonai felhasználásra, úgyhogy minket jobban aggaszt a hasadó anyag ügy. A kiegészítő jegyzőkönyv lenne feltétele a transfernek. Hát persze ez lett volna a preferált opció, de mint említettem, 189 ország vett részt a felülvizsgálati konferencián, és a legjobb eredmény, amit elérhettünk, az a megfogalmazás, amit felolvastam önöknek, ösztönzés a végrehajtásra, amíg hatályban nem lép. Ez a maximum, amit el lehetett érni. Ami a beszámolási kötelezettséget illeti, én nem hiszem, hogy rossz, amit elértünk. Nem kell hat havonta beszámolni az atomfegyverek leszerelése nagyon bonyolult, technikailag is, pénzügyileg is. Nagyon rövid intervallumokat meghatározni nem biztos, hogy célszerű, célra vezető az atomállamokhoz felhívást intéztünk, hogy állapodjanak meg egymás között a standard beszámolási formátumról és standard beszámolási intervallumról, rendszerességről, úgyhogy van előrelépés ebben. Én tényleg azt hiszem, hogy az akcióterv leszerelési része valójában a legerősebb összetevője ennek az egész dokumentumnak, de persze eh, ez csak eh, a kezdete egy folyamatnak, ami azt jelenti, hogy ebben az irányban elindultunk, kicsit olyan ez, mint a dúsítás, talán ha elkezdjük, akkor egyre könnyebb a CTBT-vel kapcsolatban, tehát az atomcsenddel kapcsolatban teljesen egyetértek. Egy központi kérdés, erőteljesebb megfogalmazást akartunk, nem csak azokat az országokat akartuk elszámoltathatóvá tenni, akik ratifikáltak, hanem azokat is, akik aláírták csak a szerződést. Voltak országok, akik ellenezték, közöttük Kína, az amerikaiak elfogadták volna, hogy az aláíró államok kifejezés szerepeljen, csak az a probléma, hogy tényleg konszenzusra törekedtünk, és hogyha konszenzusra törekszik az ember, akkor engedményeket is kell tennie. De összességében az eredmény szerintem jó. Ma délelőtt a politikai és biztonsági csoporton belül a két tárgyaló féllel, Amerikával és Oroszországgal tárgyalók arról számoltak be, hogy az érintett két ország is pozitívan értékelte a konferenciát. Itt fontos, hogy egy új dinamika jött létre a NÁM és a fejlődő országok között. Bemutattuk a fejlődő országoknak, hogy a nyugati országok és a fejlődő országok, illetve az atomhatalmak meg tudnak állapodni ugyanabban az anyagban. Szerintem ez a legjobb eredménye a konferenciának, tehát hogy rámutatunk arra, hogy van lehetőség a nézetek közelítésére az országok között, politikai csoportok között, és ez különösen fontos. Köszönöm szépen. Csanella asszony ezt a két nagyon alapos, kimerítő előadást, és biztos, hogy lesz alkalmunk még az iráni kérdésre visszatérni az elkövetkezendő hónapokban. Köszönöm, és akkor két perc szünetet tartunk, aztán folytatjuk a napirendünk további tárgyalását. Akkor folytassuk a munkánkat. Mégpedig a következő napirendi pontral, ami az iparügyi, kutatási és energiaügyi szakbizottság által benyújtott vélemény az Európai Műholdas Navigációs Programok félidős felülvizsgálata, végrehajtás vizsgálat, jövő kívásai és finanszírozási kiállítások. Már foglalkoztunk ezzel, de az előadó Koppa asszony nem kapott alkalmat, úgyhogy megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A szöveggel szövegről tulajdonképpen az európai műholdas navigációs programok félidős felvizsgálatáról kell, hogy mi is kifejtsük véleményünket. Ez a, az Agnos és a Galileo. Július 8-án szavazunk majd. Az illetékes szakbizottság azonban módosította a határidőn. A mi feladatunk, hogy megvizsgáljuk a biztonsággal kapcsolatos kérdéseket, illetve hogy a Galileo hogyan hat ki a nemzetközi kapcsolatokra. Mivel úgy gondolom, hogy komolyabb változásokra nem kerül majd sor, én meghallgattam a titkárság javaslatát, ami az volt, hogy tartsuk a mi albizottságunk határidejét ami a Galileo szerepét illeti, a, annak stratégiai szerepét az EU-ban. Más fontos hatalmakkal is együtt kell működnünk a szinergiák érdekében és a kompatibilitás érdekében. Sőt, esetleg gondolhatunk a rendszerek interoperabilitására is. A Lisszaboni szerződés elfogadása után az EU űrpolitikája aktualizálásra került. A parlament is most már részt vesz a döntéshozatali folyamatban, éppen ezért fontos, hogy a véleményünket közöljük, nevezetesen azt, hogy a Galileo egy polgári rendszer és polgári ellenőrzés alatt áll. A államilag szabályozott szolgáltatások kettős célt szolgálhatnak, és itt a hozzáférést is szabályozni kell majd. Felismerve ennek realitását, itt bizonyos kritériumokat kell meghatározni. Például egyértelművé kell tenni, hogy a rendszer minden felhasználójának tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot, az ENSZ vonatkozó egyezményeit, és az EU külkapcsolataira vonatkozó szabályokat. Megvannak a technikai lehetőségeink ahhoz, hogy megakadályozzuk azt, hogy a rendszert rakéták kilövésére hal. jelenleg épülnek ki a műholdak, és természetesen elvizsgálni, hogy milyen szabályokat akarunk. Például az államilag szabályozott szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében, ami a tagállamok hatásköre. A tagállamoknak is fel kell ismerniük ezen projekt kényes voltát. Amikor a technológiai exportról beszélünk, akkor pedig arra kell odafigyelni, hogy milyen anyagok szerepelnek a Veszenári megállapodási listán. Nincsen még nagyon szilárd jogi keret, éppen ezért támogatnunk kell a kodifikációs munkát, ami a nemzetközi űrjogot illeti, és különösen fontos azt elismertetni, hogy a világűrt ne lehessen katonai céllal felhasználni. Ki kell térni ezen kívül a különböző szennyezőanyagok, a műholdas ö, hulladékok ö, kezelésére is. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a módosítókért, a segítségükért, én alaposan végigolvastam, de van, amit nem tudok elfogadni, hiszen ez a szöveggel ellentétes. Ilyen például a kettes módosító, ami szerint az arab, Európai Parlament véleményét ki kell kérni a rendszer minden felhasználásánál. Ez szerintem teljesen irreális, ez azt is jelenteni, hogy az EU nem tudna gyorsan reagálni. A négyes szintén elfogadhatatlan, hiszen fontos, hogy az EU nak lehetősége legyen a Galileót használni. Nem fogadom el a hatost sem. Az Európai Parlament már elfogadta a költségvetést, a világűr ellenőrzésével kapcsolatos kitételét szerintem eléggé elveti a súlykot. A hetes arra vonatkozik, hogy európai műveleteknél ne használjuk a Galileót. Butikofer úr egyes módosítóját el tudnám fogadni, habár szerintem ez a kérdés nem kapcsolódik a biztonsághoz. Ez inkább az ITRE hatásköre, vagy a Költségvetési Szakbizottság hatásköre. Mindenesetre ez különösebb problémát nem okoz, úgyhogy ha szükséges, akkor maradhat. A többi módosítót úgy nem emeltem ki konkrétan, de ezek szerintem igen hasznosan hozzájárultak a véleményhez. Ezeket el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen, Kopászony, Gáler úr. Köszönöm szépen. A módosítókkal kapcsolatosan jelentkezem. Először is köszönném Kopa asszonynak az állásfoglalását. Majdnem teljesen egyetértek a javaslataival, ami a módosítókat illeti. Az egyessel kapcsolatosan tartalmilag egyetértek, amit Bütikofer úr mond, de ennek a szövegnek szerintem a főjelentésben kéne szerepelnie. Talán a mi álláspontunkat nem fogják egyébként figyelembe venni, és akkor ezzel elvészne. Tehát ezt nem itt, hanem kéne taglalni, hanem egy sokkal közvetlenebb formában a fő jelentésbe kéne bevenni. Szintén egyetértek azzal, hogy a kettest utasítsuk el. Ezek főleg GUE féle módosítók, ezeket tartalmilag nem elfogadhatók. Ugyanakkor egyetértjük a, egyetértünk a hármas módosítóval, Gomez kolléga módosítójával. Eigentlich schon alle tehát tulajdonképpen ennyi az EPP részéről. A többi természetesen elfogadjuk. Köszönöm. Merci, Monsieur Butikoffer. Köszönöm szépen, Butikoffer úr. Doch richtig, dass Sie das noch... Köszönöm, Galler úr. Tökéletesen igaza van, amikor említi a módosításaival kapcsolatosan, hogy bizonyos dolgok már megtörténtek a múltban, ami az első módosítást illeti, el tudjuk képzelni azt, hogy el tudjuk fogadni, amit önök említettek, és hogy kollektív említés kerüljön erről a témáról a följelentésben. Úgy gondolom, hogy ennek jó kilátásai vannak, hogyha ebben meg tudunk állapodni, mint tartalmi kérdésben. Ami a módosítás, a második módosítást illeti, itt utalnék arra, hogy a Bundestag kiadott Németországban egy dokumentumot, ezzel válaszolt a német kormány egy kérésre, 2010 májusában érkezett ez a felkérés. A kilencedik kérdés arra vonatkozik, hogy milyen mértékben gondolja azt a német kormány, hogy a kizárólag civil felhasználása a rendszernek garantálható a PRS-sel összefüggésben, és ki lehet -e zárni a katonai felhasználást. A válasz az volt, hogy mivel a Galileo civil ellenőrzés alatt áll, és mivel a szolgáltatási koncept kommunikáció nagyon fontos itt. Ezért a nyilvános szabályzás alá eső szolgáltatások esetében megvan az a garancia, hogy ebben elképzelhető, hogy katonai felhasználásra is sor kerüljön korlátozás nélkül. Ebből indulok ki ebben a módosításban, a második módosítás nem mondja, hogy bármilyen körülmények között szükséges a PRS rendszer kizárása ESVP missziókból csak az derül ki ebből a szövegből, hogy az Európai Parlament felülvizsgálati jogkörrel rendelkezik a tekintetben, hogy a bevetés helyszíne mi legyen. Mindkét álláspont szélsőséges álláspont. Egyrészt azt is mondhatjuk, hogy nincsenek korlátozások, és minden körülmények között használható, másrészt azt mondjuk, hogy soha semmilyen körülmények között nem használható. Az én megközelítésem ami egyébként a második módosításban szerepel, az, hogy dolgozzunk ki egy félutas megoldást, vagyis vegyük komolyan a parlament felelősségét a e tekintetben. Ezért az volna véleményem szerint a helytálló megoldás, ha az előadó asszonyjal egyeztethetnénk erről még egyszer, meggondolva, hogy talán lehetséges volna a megállapodás, talán tudom még módosítani a megfogalmazást bizonyos mértékig, de a Bundestagtól idézett válasz fényében nem hiszem, hogy ennek sok értelme volna. Ami a kínaiakkal folytatott frekvenciavitát illeti, Gondolom senki nem tud még választ adni arra a kérdésre, hogy hogyan állunk ezzel a frekvencia vitával kapcsolatosan, pedig én erre volnék kíváncsi. Euh, Azt javaslom, hogy a módosítókat beszéljük meg először, és aztán utána a bizottságot megkérdeznénk a kínaiakkal kapcsolatos kérdésről. Lőzing asszony. Köszönöm elnök úr, és köszönöm én is a jelentéstevő asszonynak, Kopa asszonynak, hiszen komoly munkát végzett annak érdekében, hogy egyensúly teremtsen az álláspontok között. A Galileo projekt jellegéről van itt szó. Itt egyértelműen meg kell akadályozni a katonai célú felhasználást, illetve a világűr katonai célú kiaknázását. Éppen ezért találom ellentmondásosnak és helytelennek, hogy a Galileo felhasználása a GPS és a GAS tekintetében infrastruktúra jellegű. Itt polgári jellege van a Galileónak elsősorban, és az ön kifejezett támogatásával, ami a Galileo infrastruktúráját illeti, ez nem demilitarizálódna, hanem az ön által elvetett demilitarizálást, illetve militarizálódást erősítené. Tehát az NLG éppen ezért egyértelműen a Galileo katonai felhasználása ellen van, akármilyen körülmények között is. Ugyanis a katonai felhasználás ezzel a komoly befektetésekkel létrejövő projekt esetében teljesen abszurd helyzetet szülne. Tekintettel a gazdasági, pénzügyi válságokra, illetve az agrárköltségvetés mértékére, ez már többször szerepelt a napirendünkön, itt fontos, hogy a Galilei rendszert szociális és oktatási, kutatási célokra használjunk fel, ne pedig katonai célokra, és ezre vonatkozóan nyújtottunk be módosítókat. Remélem, hogy ezekből, amit elmondtam, egyértelműen kiderül, hogy melyekkel fogunk majd egyetérteni, illetve melyekkel nem. Merci, Monsieur Heller. Köszönöm, Heller úr. Lehet, hogy a német konzervatívok nem feltétlenül úgy látják az a német tartományi kormány álláspontját, mint ahogy Bütikofer úr ezt itt felvázolta. esetre azt kell mondanom, hogy itt szerződéses problémáink vannak. A bizottság alapvetően ezt elutasítaná, hiszen a parlament ellenőrző szerepe ebben a formában nem érvényesülne. És itt egy formális tilalomról lenne szó, amit vonakodnánk elfogadni. A polgári infrastruktúrák ellenőrzése, vagy a katona militarizálódása ez be, belpolitika, ez európai belpolitika. Tehát itt a kritikus infrastruktúrák kérdésével kapcsolatosan nem merülhet fel a militarizálódás. Tehát jó lenne, hogyha hangsúlyoznánk, hogy mi a részünkről ezt a módosítót nem fogadjuk el. Köszönöm, Kómocákos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem a görög szolidaritás beszél belőlem, hanem szívből gratulálok Kopa asszonynak, kiváló munkát végzett. A pártjaink éppen egymás torkát harapják el Görögországban, de minden esetre én egyetértek ennek a véleménynek a szellemiségével. Azért kértem szót, mert kíváncsi volnék, hogy a Galileo programot kizárólag polgári vagy pedig katonai célokra is felhasználják. Lehet-e ez egyfajta kapu az űr militarizálása irányában? A CSDP nagy része foglalkozik a polgári válságkezeléssel. Hogyha a Galileót felhasználják például a CSTP szempontjából, akkor ezen el kell gondolkodnunk, és azért kell bemutatnunk ezt az álláspontot, hogy ne legyen félreérthető ez a törekvés. Ennél többet nem is szólnék, a vélemény tökéletes, nincs is mit mondani róla. Köszönöm. Teljesen egyetértek a kolléganővel. Mindig meglep, hogy a militarizációs fenyegetettség, vagy fenyegetés, mennyire eltúlozzák időnként pedig a válságkezelés nagyon gyakran polgári válságkezelés, amit az Európai Unió ellát. Azt kell látni, hogy stratégiailag azok az eszközök, amelyekkel rendelkezünk, amerikai eszközök, és az amerikaiak bármikor kikapcsolhatják mondjuk a GPS-t, és úgy dönthetnek, hogy nem használhatjuk tovább. Hát rendőrök, vámosok, grúziai tűzvészsel foglalkozó tűzoltók egyszer csak elesnek ettől a lehetőségtől, úgyhogy ezt kell látni, ezt kell perspektívába helyezni. Kopa úr is, Kopa asszony is szeretne szólni? Elnézést az Európai Bizottság tájékoztat most bennünket a kínaiakról. Igen, köszönöm elnök úr. Jeremy Godének adom át a szót, ugyanis ő ö, ott van a kínaiakkal való tárgyalásokon, úgyhogy egy tárgyalótól hallják első kézben a dolgokat. Köszönöm. Nos, a kínaiakkal folyó tárgyalásokban előrelépés történt idén januárban. Írásos nyoma is van annak, hogy a Galileo előbb kért frekvenciát, mint a kompasszrendszer, ennek írásos nyoma is van, mert az elismerésnek, és a Nemzetközi Kommunikációs Unióban ez így rendben kell, hogy legyen. Egyébként július 8-án, 9-én újra találkozunk, ez a következő roundja a tárgyalásoknak. Egyértelmű, hogy a kínaiak szeretnék ezt a szabályozási elsőbséget a de facto helyzet javára figyelmen kívül hagyni. Tehát van egy kiépítési verseny Európa és Kína között, és aki először építi ki a rendszert, attól függetlenül, hogy ki az elsőbség a szabályok szerint, az erő pozícióba kerül a frekvencia használatot illetően. De nagyon nehéz tárgyalás, egy csomó paramétert kell figyelembe venni, és szeretném elmondani, hogy az egyik ilyen paraméter, és Kopa egyik bekezése is ezzel foglalkozik. Tagállamainknak nem szabadna olyan technológiát exportálni Kínának, amivel Kína ki tudja építeni a rendszert. Ezzel együtt nekem az a véleményem, hogy erőteljes előrelépést tettünk Kínával szemben. A, a tendencia az, hogy mindkét fél elismeri, hogy megállapodásra kellene jutni, mert mindkét félnek érdeke ez a kínaiaknak is. Kína jelenléte a GNSS porondon afelé viszi a kínaiakat, hogy Európával megállapodjanak, és úgy gondolom, hogy középtávon meg tudunk majd állapodni. Ugyanakkor még hosszú utat kell megtennünk, elnézést. Hosszú utat kell megtennünk a tárgyalásokban. Szerintem nem lesz könnyű, az Európai Uniónak nagyon koordinált, egyeztetett álláspontot kell kialakítania, hogy ne veszítsünk a terebből. A Galileo felhasználását illetően a PESC missziókra, vagyis KKBP missziókra Ugye az amerikai GPS-t használják most a tagállamok, de sajnos a tagállamok nem ugyanolyan módon férnek hozzá az amerikai GPS-hez, tehát diszparitás van a tagállamok között is. Egyrészt függünk tőle, ki vagyunk szolgáltatva neki, másrészt nem ugyanolyan módon vették igénybe az egyes tagállamok, a Galileo viszont koherens lesz és egységes a felhasználása a tagállamokban. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezeket a pontosításokat. Lőzing asszony kéri a szót. Még egy pontosítást. Az EU biztos verheugen úr azt írta, hogy a Galileo projekt zömmel vagy döntően katonai felhasználású projekt, és szerintem erre irányult a GUE álláspontja. Madame Kopa? Coppa son zárás βλέπω ότι έχει περάσει πολλές... Igen. Nem kívánok sokat beszélni, hiszen már sok időt töltöttünk ezzel a véleménnyel, és kezdünk kifutni az időből. A Galileo véleményem szerint autonómiát biztosít az Európai Unió számára ellenezzük a katonai felhasználást, de nem szabad, hogy bűntudatunk legyen az ESDP-vel kapcsolatosan, az ilyen felhasználással kapcsolatosan gondoljuk el, milyen szerepet játszhat a Galileo válság helyzetekben általában. Úgy gondolom, hogy a Galileo előrelépés jelent az EU számára, ezért támogatnunk kell. Köszönöm a kollégáknak az észrevételeiket. Bütikofer úr véleményét nagy érdeklődéssel hallogattam a második módosítás kapcsán. Persze, nagyon érdekes volna, milyen szövegjavaslatai vannak, és majd eldöntöm, el tudom-e fogadni azokat. Ragyogó, köszönöm szépen. Ezt a véleményt az AFED-ben június 22-én, 23-án fogadjuk el, akkor lesz a szavazás. Kis sürget az idő, térjünk át a kettős felhasználású termékekre. Itt egy tanácsi tervezetről van szó. A vélemény előadója Bütikofer úr, akinek meg is adom a szót. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt eh, egy kis problémát érzek, ugyanis eh, említette, hogy bizonyos idő korlátokat figyelembe kell vennünk, és szerintem ez nem pusztán egy technikai, műszaki kérdés, hanem meglehetősen politikai jellegű. Éppen ezért a türelmét kérem, mert szeretnék néhány fontos dolgot említeni. Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítettek az a vélemény kidolgozásában, különösen a titkárságról Mihály Manovec, Rosemary Habacki a tanács részéről, illetve Kobocki a bizottság részéről. Nagyon hasznos volt a hozzájárulásuk. A bizottság, biztonság és a béke szempontjából szeretném megvilágítani a kérdést. Ez a mi feladatunk. Természetesen az itre más a nézőpontja, de a mi szempontunkat illetően, a SZEDE albizottságot illetően nekünk a biztonsági dimenzióra kell összpontosítanunk. Általánosságban én inkább a tanácsi hozzáállást részesíteném előnyben a bizottságéhoz képest. A tanács a javaslattal kapcsolatosan a biztonsági aggályokat sokkal inkább figyelembe vette, mint a bizottság. Látják majd, hogy az én véleményem nagy mértékben egybevág a tanácséval. Először is nem hiszem, hogy a bizottságnak igaza van, amikor a kettős hasznosítású termékeket nem minősíti érzékenynek, vagy alacsony érzékenységűnek minősíti. Szeretnék csak arra emlékeztetni, hogy nem régiben az egyik tagállamunk pénzügyi infrastruktúráját külföldi forrásból megtámadták. A Az internetes háború veszélye nem véletlenül szerepel a NATO napirendjén is előkelő helyen. Tehát ami talán nem tűnik túl komolynak eh, első pillantásra, igenis komolyan veendő. Másodszorban a bizottság bizonyos feltételeket javasol a stratégia megvalósítására vonatkozóan, anélkül, hogy megmondaná, hogyan fogják majd eh, a gyakorlatba átültetni ezeket a feltételeket. Az Egyesült eh, Államokban a eh, hon biztonsági ügynökség megvizsgálja a különböző célországokba irányuló exportokat nálunk ki ellenőrizné ezt? A tagállamok vám hatóságai? Ez egy óriási nyitott kérdés. A tanács ezzel szemben azt javasolja, hogy tartózkodjunk attól, hogy egy általános export engedélyezési rendszert alkalmazzunk az alacsony értékű szállítmányok esetében. Ettől eltekintve néhány módosítót terjesztettem be, aminek értelmében az export engedélyezési rendszer fennmaradna. Biztonsági szempontból jogosan lehet azt mondani, hogy ne vegyük túlságosan könnyedén azokat az előírásokat vagy ellenőrzéseket, amit nem valósítottak meg a tagállamok. És válaszuk a legkönnyebb vagy egyszerűbb megközelítéseket vagy a legkörültekintőbb megoldásokat vegyük mércének. Not in the... Tehát a harmonizáció hivatott biztosítani a biztonságot. Tehát ez lenne az általános elgondolás. Még egy pontot említenék. Én egy óvatosabb megközelítést javasolnék, hiszen még nincs meg az összes lényeges adat. Például az Európai Unióból exportált kettős felhasználású termékek tényleges felhasználására vonatkozóan. Úgyhogy éppen ezért körültekintésre intenék. Most nem venném végig az összes módosító indítványt, amelyet előterjesztettem, de itt egy formális problémát is szeretnék megemlíteni. A spanyol elnökségtől ugyanis nem kaptunk elnökségi anyagot, mi gyakorlatilag egy elévült vagy elavult dokumentumon dolgoztunk. Tehát nagyon visszás az, hogy az albizottságunk már egy idejét múlt anyagot tárgyal. És akkor emiatt a módosítókkal kapcsolatos szavazást is el kéne napolni. Minden esetre én szeretném egyértelműen leszögezni, hogy ez egy meglehetősen nehéz helyzet hozta a parlamentet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Természetesen eh, július 12-én az albizottság újabb ülésén újra vitát folytatunk erről. Június 9-éig kell a módosítókat benyújtani, ezért most azt javaslom, hogy ne kezdjünk vitát ma, hanem térjünk át a következő témára. Ha csak nem akar valaki feltétlenül most hozzászólni Bütikofer úr témájához. Esetleg a bizottság? Igen, röviden. Köszönöm szépen, hogy újra megadja a szót a bizottságnak. Csak néhány észrevételre szeretnék reagálni az előadó néhány észrevételére. Mindenek előtt a bizottság javaslatát engedékenynek minősítették, hogy azt mondta az előadó, hogy nem vagyunk elő, elővigyázatosak, én szeretném elmondani a parlamenti képviselőknek, hogy a bizottság azt javasolta, hogy a, az export ellenőrzésről szóló rendeletet erősítsék meg a kettős felhasználású termékek esetében, a tranzit esetében, a bizottság számos javaslatot tett a bizottság megerősítésére, de csak néhányat fogadtak el a tagállamok, és az új rendelet a 428 per 2009-es részben igaza van az előadónak, hogy némileg változott a helyzet, és az alaprendelet, aminek alapján a javaslatot tettük, már maga is változott, módosult, de a bizottság sokkal átfogóbb változásokat javasolt a tagállamoknak a biztonság javítására, és egyébként a Galileo által továbbított adatokkal kapcsolatban is, és itt csatlakoznék ahhoz, hogy egyes tagállamok teljesen kritikus termékeket exportálnak bizonyos irányokba. Nem egyszerűen az ellenőrzött termékek és technológiák listájának változtatásáról van szó. Ezeket nemzetközi ellenőrző rendszerekben a tagállamok állapítják meg, és a bizottság legtöbbször jelen sincs ezeken a fórumokon. Arról van szó, hogy a legnagyobb kettős felhasználású termékimportőrök Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, Görögország hozzáállását összhangba kell hozni több mint 10 ezer exportengedélyt kérnek ezek az országok több mint 200 oldalra rúg az a technológia, amit mindenfelé exportálnak. A legtöbbet exportálók között találhatók azok, akik leginkább ismerik a katonai felhasználását is ezeknek a termékeknek polgári felhasználás helyett katonai felhasználásra is sor kerülhet. Vegyi anyagokról van szó, nagy mennyiségben, gépekről, olyan dolgokról, amelyek nap mint nap kikerülnek az EU-ból, például számítógépek, Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a bizottságnak az a javaslata, hogy vizsgáljuk meg, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek nagyon sok exportkérelmet nyújtanak be, Például az amerikaiak bizonyos pontos destinációk irányában nagyon elővigyázatosak. Nézzük meg együtt az Európai Unióban, melyek a technológiák és melyek a destinációk, ahol meg lehet könnyíteni az exportot. Nem szabad az ellenőrzés semmiképpen felszámolni, nincs erről szó. A második jegyzőkönyv a közösségi rendeletben lehetővé teszi az Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, összesen 7 ország irányában. A bizottság javaslata a low value shipmentek esetében néhány országot tartalmaz, mindenképpen fennmarad az export ellenőrzési rendszer, éppen úgy, mint a tagállamokban. Én szerettem volna árnyalni azt a benyomást, amit kaphattak itt a képviselő úr szavai alapján, természetesen a teljes tisztelet jegyében. A bizottság erőfeszítése semmiképpen sem akarja rontani a biztonsági helyzetet, és nemrégiben azt javasolta a bizottság, hogy a tagállamok a nem a listán szereplő termékek esetében is harmonizáljanak. Nézzük meg, hogy mi van Iránnal. A termékek nagy része nem szerepel a nemzetközi exportlistákon. Az Európai Uniónak ellenőriznie kell ezt is. Miért? Azért, mert az export megtagadás sokszor ahhoz köthető, hogy a rendelben nem szerepelnek ezek a termékek. Itt a Galileóra is utalnék, és még egy background Eh, információ a 200 eh, eh, oldalas technológia és terméklista az elmúlt 30 évben az export volumenje 5-10 százalékot tett ki, és csak 2000 esetben utasították el az export kérelmet, 0,05 a ez az export kérelmeknek, tehát pozitív elemzést kellett a kockázatokról végezni, és harmonizálni kell a tagállamok hozzáállását arra vonatkozóan, hogy milyen destinációk nem érzékenyek, egyes atomórák nem szabadna, hogy olyan kezekbe kerüljenek, amilyen kezekbe kerülnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Bütikofer úr. Köszönöm szépen, csak néhány észrevételem volna. Az én álláspontom, amit az imént kifejtettem, arra vonatkozik, hogy ez az álláspont a tanácson belül hosszas tárgyalás eredménye. És ezt nem szabad túl könnyedén venni. A biztonsági kérdések továbbra is elsősorban a tagállamok felelősségi körébe tartoznak. Itt a tanács játsza a legfontosabb szerepet. Nem állítom, hogy a bizottság nem foglalkozik biztonsági kérdésekkel, ilyet nem mondtam, bizonyára nem hallhatta tőlem, de azt azért hangsúlyoznám, hogy a tanácsnak mindenképpen egyéb prioritásai vannak meghallgattam a bizottság képviselőjének az érvét, hogy a legnagyobb országok gyakorlatát kell követni. Én egy nagy országot képviselek, de nem mondom, hogy csak azért, mert nagyok vagyunk, mindenben igazunk is van. Én inkább azt mondanám, hogy az elővigyázatosság elve nyomán fontos volna, hogy olyan hogy a legszigorúbb szabályozással rendelkező tagállamok eljárásából induljon ki. A legnagyobb exportőr országok nem feltétlenül ugyanazok, amelyek számára ezeknek a termékeknek a rosszindulatú felhasználása a legnagyobb kárt okozna. Említettem egy kis országot, amelyet internetes támadás ért. Ez nem nagy ország, nem ilyen fajta termékeket exportáló ország, de mindenképpen valamiféle nyomás alá került. Úgy gondolom, hogy szolidaritásra van szükség a tagállamok között, ami a biztonsági szempontokat illeti, és a biztonsági szabályokat, normákat illeti. és ezt úgy tudjuk végrehajtani, hogyha a legszigorúbb normákból indulunk ki, ami az általános export hatóságot illeti. Amikor ezt az engedélyt megkapja bárki, bármely tagállamból, akkor ez szerint, a norma szerint exportálhat. Ebben az esetben nincsen esélyük nincsen lehetőségük az egyes tagállamoknak, hogy szigorúbb biztonsági szabályokat fogadjanak el. Ez az elképzelés. Én nem mondom, hogy ez értéktelen elképzelés, vagy hogy ezt nem szabad tovább vinni. Azt sem mondom, hogy nincsen szükség általános exportengedélyre, én azt mondom, hogy ha ebben az irányban indulunk el, gondoskodnunk kell arról, hogy mindenki számára ez biztonságot jelent, és elégedett mindenféle ezzel. Ez az álláspontom, de nem csak az én álláspontom, hanem az a vélemény is, amely a tanács tanácskozásaiban formálódott. Köszönöm. Kérem nagyon röviden, mert más témákkal is szeretnék foglalkozni. Kovácsáv úr. Uh, uh, Köszönöm, nagyon rossz, rövid leszek. Egyetértek az abban, hogy itt a biztonsági szempontokra kellene nekünk figyelni, a mi albizottságunkban a potenciálisan nagy kockázatot képviselő termékeket mindenféleképpen szabályozni kell. Nem tudom, hogy a tanács álláspontját ismeri-e. A tanácson belül a munkacsoport június 11-én fogja majd megadni az álláspontját a mi anyagunkkal kapcsolatosan. Minden esetre egyetértek az internetbiztonság egyre fokozottabb jelentőséggel bír az EU-ban, a kormány hivatalok, a kormányzati szervek számító gépes hálózatának kiváló terepet biztosít ez a hálózat az ilyen támadások indítására. Szerintem a bizottság javaslata kellően kiegyensúlyozott és megfelelő alapot szolgál arra, hogy a célokat elérjük. Én természetesen az átláthatóság védelmével kapcsolatosan majd egy módosítót fogok kidolgozni, de én támogatom a bizottság javaslatát. Egy korábbi kommunista országból származva én egyetetek azzal, hogy ezeket az ellenőrzéseket nem használhatjuk fel a szólásszabadság visszaszorítására. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy ilyen röviden, tömören fogalmaztak Lőzing, asszony kérem lassan. Én is csak nagyon rövid leszek. A GUE támogatja Büdikofer úr álláspontját, ez elfogadható, és mi ezt támogatni fogjuk. Néhány ponton azonban pontosítjuk, erre vonatkozóan nyújtunk majd be módosítókat. Él, Éler úr, a javaslatok a 16, 17 és a 18-assal kapcsolatosan vannak agályaink ezeket. Ezek ugyanis a függelékek vagy a mellékletek törlését irányozzák el, ami <clears throat> nem elfogadható. Egy pozitív listát kellene ré, létrehozni. És az, hogy a hatóságok számítógépes rendszere mennyire tekintető kettős felhasználásúnak, vagy az esetleges internet biztonsággal ez mennyiben függ össze. Itt szerintem gyakorlatilasabbnak kellene lenni. Egy pozitív listát kéne összeállítani, és hát itt nagyon rövid most az idő, a parlamentben sincs meg feltétlenül minden szakértelem, de ilyen fenntartásokkal én kétlem. Na. Merci. Köszönöm, ahogy jeleztem a... Igen? tanács kérem, nagyon röviden, mert erről még lesz egy másik vita is júliusban, és ma még több témát át kellene vennünk. Csak nagyon röviden a tanácsitkársága tudomásul veszi, hogy a bizottság egy hosszú termék listát javasol, és több országot is felvet ezzel a kizárással kapcsolatosan. A tagállamok aláhúzták a biztonsági agályok fontosságát, a termékek száma, amelyekre vonatkozna az exportengedély, és az országok listájáról is dönteni kell a tagállamok részvételével szervezett munkacsoportban. Köszönöm. Június 9-e a módosító indítványok benyújtásának határideje. A következő alkalommal júliusban tárgyalja meg a SZEDE szakbizottság ezt a témát. Northfordban eh, múlt héten egy delegáció vett részt egy megbeszélésen a SZEDE részéről, Kambu Maleman úr itt is van közülük. Katrinnak megadom a szót, aztán Baleman úrnak. Az Atalanta központot látogatták meg, a brit-holland harc csoportot. Köszönöm a szót. Nagyon érdekes nap volt ez legalábbis számomra. Ami a biztonsági kérdéseket illeti, felmerül a kérdés, hogy jó elképzelés e, ez, hogy e, ennyi fontos embert összehoztak egyetlen helyszínen, e, de ez nagyon nagyszerű volt, hiszen láthattuk, hogy meg tudnak egyezni fontos kérdésekben az érdekeltek, és mivel ez egy haditengerészeti művelet volt, ez nagyon lényeges. megerősíteném azt az elképzelést, hogy nagyon fontos az Atlanta együttműködés folytatása. Lényeges szerepe van ennek a kezdeményezésnek, hiszen hozzájárul az élelmiszer ellátási program sikeréhez, bár a hajók nem tudták teljesen betölteni a küldő, küldetésüket, mivel lövések érkeztek rájuk, de minden esetre folytatjuk ezt a műveletet, megkeressük erre a forrásokat, de természetesen a kalózok tevékenységének az okaival is foglalkoznunk kell. Az elnök közbeszól. Az előadó folytatja. Tehát az, a kalózok tevékenységének az okait is fel kell tárni, politikai stabilitásra van szükség ebben a régióban, elsősorban Szomáliában, ez az első gondolatom. Megpróbálom gyorsan összefoglalni, ami az a harccsapatokat illeti. Nagyon érdekes helyzet ez, ezeket még nem vetették be, ezeket a csapatokat polgári célokra is felhasználhatók ezek a harc harccsapatok. Sajnos ez nem így történt. Köszönöm szépen, megadom a szót. Yes, uh, Mr. President. Igen, elnök úr, én, uh, én a látogatást nagyon hasznosnak tartottam, és gratuláltam az uh, ott dolgozó katonai személyzetnek. Uh, sajnos a parancsnokkal nem tudtunk találkozni, mert egy má, szintén Afganisztánban áldozatul esett katonának az ügyével foglalkozott. Az afgán, eh, afgán áldozatok száma igen nagy, és szerintem minden csapatot megillet a eh, maximális tisztelet. Én úgy gondolom, hogy eh, itt a szomáli misszió kapcsán komoly átfedés volt a, a NATO és az EU missziók között. Én feltettem egy kérdést, hogy egy egységes műveleti parancsnokság nem lenne hatékonyabb a szomáliai kalóztevékenység kapcsán. És azt a választ kaptam, hogy igen, talán egy egységes parancsnokság jobb lenne. Hallottam arról is, hogy az is problémát okozott, hogy az EU nem adott műholdas információt. Egyébként a csapatok jól kijönnek egymással. 22 nemzet képviselteti magát 27-ből. Minden esetre az előbb említett párhuzamosság vagy átfedés kérdésével foglalkozni kell, hiszen ez végül is egy nagyon fontos misszió, a jelentésben is ez szerepel, mert ez egy nagyon kritikus pont, ahol a nemzetközi szállításokat a kalóz tevékenység igen komolyan fenyegeti. Tehát ennek az egésznek a kihatása igen súlyos. Éppen ezért tehát a párhuzamoság kérdését meg kell oldani nem tudom, hogy nem lenne jobb, hogyha a NATO látná el az egységes parancsnokságot, hiszen ők a jártasabbak katonai dolgokban. És nagyon gyakran itt ugyanazokról a hajókról van szó. Egyik nap a NATO hajói, neki másik nap az EU. Ezek súlyos kérdések, és tovább kellene ezekről még vitáznunk. Köszönöm szépen. Ez valóban egy nagyon súlyos kérdés. Tanak úr, köszönöm szépen, csak rövid megjegyzést az előttem szólóhoz. Én is hasonlóképpen gondolkodtam, de végül is aztán meggondoltam magam, majd a következő napirenden Szerusz Volszkival hallunk majd a NATO parlamenti közgyűléséről. A NATO azt hiszem, hogy nem igazán fogadna el ezt a koordinációs, koordinációs szerepet, hogy semleges országokkal is közre működjenek, például Kína vagy Tajvan nem csatlakozna egy NATO zászló alatt hajózó csapathoz. Euh, Köszönöm szépen az észrevételeit. Én még annyit elmondanék, hogy lesz egy külön megbeszélés a kalózkodással és a kalózok elleni fellépése kapcsolatosan. Kínai féle, japán fél is részt vesz ezen és az előbb említett témákról is szó lesz. Nagyon sokan kértek felszólalási lehetőséget, a tolmácsok már most túlóráznak, úgyhogy ami a NATO parlamenti közgyűlését illeti, gond -e, hogyha ezt angolul folytatjuk ezt a megbeszélést, és akkor maradunk még egy kis ideig, vagy franciául, bármelyik. Úgyhogy akkor a tolmácsokat elengedjük, és az elnök úr nagyon kedvesen köszöntet mond a tolmácsok munkájáért. Euh, euh, L'Assemblée parlementaire de l'OTAN qui s'est tenue à Riga euh, la semaine dernière, enfin ces derniers jours, vous étiez présent, donc merci de nous en rendre compte. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Sorry for not using your, your, your beautiful uh, language. Uh, I counted on that